Good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats and we can begin. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, és megkezdjük a Regi Szakbizottság ma délelőtti ülését. Köszönöm szépen. A szavazással kezdjük, és csak egy témáról kell szavaznunk, az Alpok régióra vonatkozó Európai Unió stratégiáról. Az mm, előadó, Bresszó asszony, az előadónk jelentéstervezetét a regi áprilisi ülésén mutatta be. A határidőre 217 módosító érkezett az előadó bizonyos kompromisszumos módosítókat javasolt. Szeretne most szót kapni, Bresszó asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném megköszönni a kollégáknak az elvégzett munkát. Csomó ülést tartottunk az árnyékelőadókkal, hogy kompromisszumot találjunk. Úgy tűnik nekem, hogy sikerült olyan szöveget elfogadnunk, amit széles körben elfogadnak minnyáján, biztos lesznek eltérő szavazatok, de összességében az összes lényegi kérdésben sikerült kompromisszumos módosított készíteni, igazából ezek gazdagították a jelentést, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik együtt működtek, és a szakbizottság keretein belül nagyon sok munkát végeztünk, ugye több mint 200 módosító érkezett, és láthatják, hogy még a kompromisszumok száma is egész magas. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Elnök, köszönöm szépen, akkor következik a szavazás, és a 42-es módosítóval kezdjük mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene,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 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os kompromisszum mellette, módosító, bocsánat, ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 88 es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtú. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtó, 123-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőriző. Elnézést kér az elnök, ez nem kompromisszum volt, hanem 123-as módosító, az én hibám volt. 123-as módosító, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasításra került. Elnézést, az én hibám volt, rosszul mondtam. 13-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 127-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Van itt egy szóbeli módosító, de most a 14-es kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Igen, 30-as kompromisszumról szavaztunk. 138-as módosító, második rész. 138-as második része ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 143-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Volt itt, volt itt egy szóbeli módosító az előadótól. Bárkinek van ellenvetése? Nincs, már megszavaztuk úgyis. 155-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 161-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 162-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 163-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 164-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 169-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 189-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette. Itt részenként szavazunk, elnézést. Két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 200 módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 206-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 215-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, egyes preambulum mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Hatos, a B preambulum megkezdésre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító B preambulum bekezdésről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító C preambulum bekezdésre mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os módosító, itt van egy szóbeli módosító, bárkinek van-e ellenvetése, nincs, akkor szavazzunk a 16-osról a szóbeli módosítóval, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as módosító mellette szóbeli módosítóval. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor a 23-ast ezzel együtt szavazzuk, meg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös az E preambulum bekezdésre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító az F preambulum bekezdésre mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ajánlásokra térünk át, javaslatokra, foglalkoztatási bizottságtól. Bresszó asszony, csak azt szeretném jelezni, hogy nagyon sok javaslatot beépítettünk a kompromisszumos módosítókba, tehát nagyon sok javaslat már is be van építve a kompromisszumos módosítókba, amelyek ugye a többi szakbizottságtól érkeztek. Köszönöm. Ez fontos volt tudni, hogy miért utasítjuk el. Ezt most nem hallják a tolmácsok. The rapporteur suggests minus. Everybody agrees. We, we can pass the council. Okay, I'll try to collect this in blocks. Um, somehow from, okay, from... Nézzük csak, hogy egy tömbben az A-tól a K-ig ezekről a javaslatokról együtt szavazunk, mellettük, ellenük tartózkodás. Akkor ezeket így elutasítottuk az L javaslat mellett, ez egy kompromisszum miatt okafogyottá vált. Akkor az M az L-től, nem, az okafogyott, az M-től az O-ig. Mondjuk kivéve azokat, amelyek okafogyottak a jegyzőkönyv kedvéért az eltől a 18-asig az okafogyottat kizárva, aki a mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Környezetvédelmi szakbizottság javaslatai ugyanez a helyzet, A-tól C-ig egy tömbben szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk ezeket. 38-as kompromisszum. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következnek az E-től a 35-ös kompromisszumig, az okafogyottakat leszámítva, mellettük ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonöt 25-től 32-ig a javaslatok mellettük, ellenük tartózkodás, ezeket is elutasítottuk. Közlekedési szakbizottság javaslatai következnek most, ugyanígy fogunk eljárni, a-tól F nem, a 14-ig, A-tól 14-esig, kivéve azokat, amelyek okafogyottak. Ki van mellettük? Ez mikrofon nélkül hangzik most el, a tolmácsok nem hallják. C javaslat, ugye? A-tól C-ig rendben van. A javaslat, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B javaslat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. C javaslat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És akkor innentől lehet, ugye, tömbben. Á, fordítva szerették volna. Akkor csak azt mondják, azt jelezzék, hogy melyikről akarnak külön szavazni. Mindegyikről. Akkor D. D javaslat. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. E javaslat mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarják? Akkor a D javaslatról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Nem a D-ről? E vagy D? A D-t, a D-t, mint a Duna. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. E módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. F módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. G, H, 1, 2, 3, 4 okafogyottak. Az 5-östől a 13-asig szavazhatunk egy tömbben. Akkor egy tömbben szavazunk 5-től 13-ig, kivéve azokat, amelyek okafogyottak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Most következnek a mezőgazdaság és vidékfejlesztési szakbizottság javaslatai. Kére bárki külön szavazás bármelyikről, vagy lehet egy tömbben a 24-esig? Tehát a 24-esig lehet? Nem, nem, nem lehet. Külön külön kell, ugye? Igen. Egyes javaslat okafogyottá válik a kompromisszum miatt. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös, okafogyott hatos mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Hetes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 8-as okafogyott, 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 10-es okafogyott, 11-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 12-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 18 es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 20-as okafogyottá vált 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 24-es okafogyottá vált, 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 29-es okafogyottá vált, 30-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a végszavazás elektronikusan, megnyitom. A szavazást lezárom. Gratulálunk Bresszó asszonynak, a jelentést elfogadtuk. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen. Folytathatjuk a munkát? Okay, ladies and gentlemen, we can continue. Hölgyeim és uraim, folytathatjuk az ülést, lépjünk tovább a napirend következő pontjára. A hatodik pontnál járunk, eszmecserét folytatunk az Európai Unió 2017-es pénzügyévre vonatkozó általános költségvetéséről, az összes szakaszról. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem Jens Geyert a mai napon. a 2017-es költségvetés fő előadója. Szeretettel üdvözöljük Geyer urat. Geyer úr elmondta, hogy szeretne együttműködni azokkal a szakbizottságokkal, amelyek fontos költségvetési területekhez kapcsolódnak, mint például a Regi Szakbizottság. Ez lesz az első eszmecserénk ebben a témában a bizottság általános bemutatását egyébként, ugye, gondolom ezt mindenki tudja, május végéről június végére helyezték át. A mi véleményünk előadója Derek von, aki nincs itt, de Nielsen úr itt van, hogy elmondja von úr véleményét. Egy kicsit később fog majd erre sor kerülni, mert először is Geyer úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Um. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy ma délelőtt pár percben a 2017-es költségvetésről tudjunk tárgyalni. A költségvetés tervezetet az Európai Parlament részéről én fogom elemezni, és ahogy azt az elnök asszony is már elmondta, az idei gyakorlat kicsit más, mint korábban volt, mivel a bizottság négy héttel elhalasztotta a költségvetés nyilvánosságra hozatalát. Általában május 25-ére szokta elkészíteni ezt az anyagot a bizottság, de most úgy gondolta, hogy több időre lesz szüksége ahhoz, hogy átszámítsa a menekült válságból adódó igényeket, és éppen ezért a költségvetés publikációs időpontja a brit referendum utánra kerül. Persze a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz. A költségvetési politikáért felelős megbízott főigazgató már hétfőn elmondta, hogy a kettőnek semmilyen köze nincsen egymáshoz. Én ezt ironikusan értem. Azt tudom, hogy a bizottságban senki nem akar semmilyen ajtót bezárni, nem akarnák elriasztani a brit választókat. Ez kevésbé problémás a parlament számára, mint mondjuk a tanácsnál. A tanácsban már többször gyakorolták ezt, hogy például az Európai Parlament 2014-ben négy héttel el kellett, hogy halasszák a költségvetési eljárást de hogy a tanács mennyire gyorsan tudja kialakítani a saját álláspontját, ez persze még nyitott kérdés. És ez is volt az oka annak, hogy tegnap a szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy az első trilógus ülést nem a nyári szünet előtt fogjuk megszervezni, mert így nem lenne elég ideje a tanácsnak, hogy kidolgozza a saját véleményét, hanem csak a nyári szünet után. Persze ebből aztán szervezési problémák adódnak, és ez pénzbeli kérdést is felvet. Egyrészt, ami a költségvetésre vonatkozó irányelvet illeti, áprilisban az iránymutatásokat áprilisban határoztuk meg. Az Európai Parlament érvelését tartalmazza ez nagy vonalokban, és mi abból indultunk ki, nagy örömömre szolgált ez, hogy nagy többséggel támogatta az Európai Parlament ezen iránymutatásokat és a 2017-es pénzügyi igények 2016-hoz képest nem térnek el majd nagy mértékben. És ez e, így azt jelenti, hogy további 500 millió euróra van szükség a menekült válság kezelésére, egyrészt a menekült válság okainak a kezelésére, másrészt pedig az Európai Uniós tagállamokat kell segíteni. Ez költségvetési technikából azt jelenti, hogy mindkét kategória a hármas és a négyes, tehát a bel- és a külpolitikai fejezetet is egészen a plafonon felülig ki kell laknázni. És nem látok arra lehetőséget, hogy abból induljunk ki, hogy a 2017-es pénzügyi kiadások alacsonyabbak lennének, mint 2016-ban. Ez két dolgot jelent. Egyrészt a tartalékaink ezen két kategóriában nem fognak, nem fognak rendelkezésre állni. Másrészt, mivel a költségvetési kategóriák egy technikai kérdéstől eltekintve nem fedhetik le egymást, más költségvetési eszközből nem lehet átvinni újabb fejezetekbe, a hármas és négyes fejezetbe összegeket, és ez a tanácsnál problémás tárgyalásokhoz fog vezetni. Tartalékot az előre nem látható eseményekre mindig fenn kellene tartani, de azon érvelés szerint, mi szerint már eleve túlságosan komoly kifizetések várhatók, ezzel az érvelés ellentétes lesz ami az Európai Parlament által korábban meghatározott prioritásokat illeti, ezeket a továbbiakban is figyelembe vesszük, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ami az Európai Stratégiai Beruházási Alap finanszírozását illeti, több mint 4 milliárd euró van 2017-ben, és E, ezek, tehát ezt, ezen 4 milliárd eurót kell a költségvetésből megtalálni, és e, ezáltal az FC garanciáját finanszírozni. Úgyhogy e, megint csak nagyon mélyen át kell fésülni a költségvetést, hogy több milliárdot megtaláljunk benne. Ez mind azt mutatja, legalábbis szerintem, hogy a középtávú pénzügyi keret kicsit olyan, mint egy időjárás jelentés. nagyobb válságok nélkül kényelmes politikai helyzetben 2014-től ez működhet, de hogyha figyelembe vesszük, hogy éppen most éljük meg a második világháború óta az egyik legnagyobb menekült válságot globális szinten, mindenképpen figyelembe kell vennünk a párhuzamosan folyó tárgyalásokat az új pénzügyi keretről is. Ami az iránymutatásokat illeti, abban az Európai Parlament azt is elhatározta, hogy a bizottságot kéri, hogy a gazdasági eszközökkel szorosabban fűzze össze a költségvetést, azért, hogy az európai többletértéket lehessen erősíteni. Az európai gazdasági előrejelzés 2015 őszén született, van egy növekedési jelentés, van az európai szemeszter nyomon követése, és azt gondolom, hogy ezen gazdasági eszközöket egyértelműbben kell értékelni. Természetesen demokratikus párbeszéd során a parlamentben kell ezt vizsgálni, és utána kell dönteni arról, hogy a bizottság irányvonalai a gazdasági eszközök alapján hogyan alkalmazandóak a költségvetésben, és a azt gondolom, hogy ezáltal meg lehet erősíteni az európai többletértéket. Közben oda kell figyelni arra is, hogy az Európai Uniónak uh, a céljai az Európa 2020-ban hogyan határozottak meg, és uh, azt gondolom, hogy itt nagyon fontos célok találhatók. Egyrészt a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, az erre vonatkozó kezdeményezéssel, a szegénység elleni küzdelem az Európai Unióban. Nos, ezeket kell figyelembe venni, amikor a költségvetést kialakítjuk. Egy politikailag nehéz környezetben erről mindenki tud, és egy olyan helyzetben a tanácsnál, ahol a pénz mozgosítására a hajlandóság nem igazán magas, de lehet, hogy felismerik, hogy más esélyünk nincsen. Ezek itt a keretek, amiket most elmagyaráztam, és már előre várom az önök megjegyzéseit. Köszönöm. Thank you very much. Thank you for this, uh, uh... Köszönjük szépen a megjegyzést, köszönjük a vita megnyitását. Nézzen úrnak fogom megadni a szót, hogy uh, direkt von álláspontját elmondja, hiszen ő a véleményünk előadója. Nézzen úr, parancsoljon! Köszönöm, úgy gondolom, hogy Derek Velszben van, és remélem, hogy hatékonyan és sikeresen kampányol. Elkészített számomra egy levelet, amit most fel fogok olvasni. Nyilván ő további kommentárokat is hozzáfűzne még ahhoz, amit Jens elmondott, de hát most be kell érnünk azzal, amit leírt nekem, hát ezek a legfontosabb gondolatok a Regi szakbizottság számára. Mindannyian tudjuk, hogy a Budget Szakbizottság munkája mennyire fontos a regionális szakbizottság számára, hiszen az európai gazdaságba való beruházásról van szó. Arról van szó, hogy az európai régiók közötti különbséget csökkenteni tudjuk, hogy a területi szociális kohéziót meg tudjuk erősíteni. Éppen ezért a 2017-es költségvetés rendkívül fontos, és ezt részletesen nagyítóval meg is kell vizsgálnunk. Biztosítanunk kell, hogy megfelelő mennyiségű pénz legyen, különösen az 1B-ben, hogy minden egyes kohéziós politikai kifizetést valóban garantálni tudjunk. Tudjuk, hogy vannak kifizetési problémák, illetve hogy a kedvezményezettek sokszor komoly késéssel jutnak csak hozzá a forrásokhoz, és ezt a problémát orvosolnunk kell a 2017-es költségvetésben. Megfelelő programra van szükségünk, hogy az egyszerűsítés létrejöjjön az EU-s alapoknál, különösen arra kell odafigyelnünk, hogy az Európai Uniós projektek menedzsmentjével kapcsolatban az egyszerűsítés létrejöjjön. Ezen kívül az eredményekre kell koncentrálnunk. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk mérni az EU finanszírozott projektek hatékonyságát, hogy valóban jól költötték -e el a pénzt, és hogy ezen a területen hol kell még javítani hatékonyabbnak kell lenni, megtakarításokat kell alkalmazni, hogy biztosítani tudjuk, hogy minden egyes eurócentet hatékonyan költsünk el a kohéziós politika jövőjének érdekében el kell érnünk, hogy ez valóban látható eredményeket érjen el, és hatékony legyen. Valószínűleg több pénzre lesz majd szükség, több pénzt kell elkülöníteni a menekültek és migrációs probléma körre, és figyelembe kell venni a CEF-et is, valamint a Horizont 2020-at. Természetesen még csak az első lépéseinél járunk, hiszen a bizottság még csak június 27-én fogja bemutatni a költségvetést, de mindenképpen fel kell már majd készülnünk a júliusi vitánkra, hogy be tudjuk nyújtani július 20-áig a módosítókat is, amennyiben szükség lesz ezekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők ez árnyékjelentéstevőket már kijelöltük, Pireki asszonyt nem látom, de Fanny úr itt van a néppárt részéről, hogyha szeretne hozzászólni, akkor parancsoljon. Köszönöm. A néppárt részéről természetesen támogatjuk az előkészítő munkát a Költségvetési Szakbizottságban. Nagyon jó a kapcsolatunk a Költségvetési Szakbizottsággal és az ottani előadóval. Tulajdonképpen minden évben ugyanaz a helyzet áll elő, ugyanis a tanács megpróbálja visszahúzni a költségvetést, megpróbálja megszorítani a regionális költségvetést. Nekünk pedig megvannak a módszereink arra, hogy egy kicsit visszaszerezzük ezeket a pénzeket, és megszerezzük azokat a beruházásokat a kohéziós politikába, amelyekre szükségünk van, tehát hogy visszatérjünk arra a szintre, amire szükségünk van. A második fontos gondolatom az, hogy azért mindig vannak új előrelépések, többek között a múlt héten az FC-vel kapcsolatban hallhattuk a plenáris ülésen, hogy az FC jól működik, sőt, lehet, hogy ki is bővítik, illetve meg is hosszabbítják az FC-t. Ugyanakkor szeretnénk látni egy kicsit részletesebben, hogy ennek az új eszköznek mik a konkrét eredményei. Az első eredmények már láthatóak, a többszöröző effektus már látható, de azért az, hogy 16 vagy 23-szoros lenne ez a szorzó, az szerintem eléggé hihetetlen. Én ezt sohasem értettem igazán. Hiszen általában egy négyes multiplikátorral számolhatunk, tehát hogyha a kohéziós alapból egy eurót áldozunk egy bizonyos célra, akkor a beruházásokkal együtt a helyi hatóságok, a nemzeti szint, illetve a magánszféra bevonásával négy eurót kaphatunk. Tehát ez egy négyes szorzó. Hogyha valaki hitelt biztosít, pénzt visz egy projektbe, akkor az természetesen további pénzeket vonz magához. A négyes szorzó nagyjából érthető, de hát hogyha hitelről beszélünk, akkor azért azt se feledjük, el, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezt a hitelt vissza is kell fizetni. Természetesen szükség van a hitelre azért, hogy ez beindítsa a gazdaságot, de azért ne felejtjük el, hogy a hitelnek mégiscsak az a vége, hogy ezt vissza kell fizetni saját kezdeményezésű jelentést fogunk elindítani nem sokára, azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit részletesebben nézzük meg, hogy milyen eszközöket alkalmazhatunk a piac nehezen működő területein. Hogy hogy lehet ezeket a garanciákat és hiteleket megfelelően felhasználni. Mi történik akkor, hogyha a magánszféra beruházói mondjuk nem érdeklődnek egy bizonyos téma iránt, legyen szó akár kutatásfejlesztésről esetleg? És itt vannak a konvergencia régiók is, amelyeknél ez komoly problémát okoz. Az nagyon jó, hogy 100 milliárd áll rendelkezésünkre az f belül, de egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor az időjárás jelentést hallgatjuk, hogy egyik nap itt esik, másik nap ott esik, mint hogyha egyszer itt finanszíroznánk, egyszer meg ott hullana a pénz, és az az érzésem, hogy nincsen semmilyen átlátható irányvonal, mondjuk például a tematikus struktúrálás. Remélem, hogy a 2017-es költségvetés nem ilyen lesz. Tehát mindenkit csak óvatosságra szeretnék inteni ezzel kapcsolatban, hogy meg kell néznünk, hogy mik a fő beruházási vonalak a 2017-es évre nézve és azutánra nézve, és hogy milyen kiegészítő eszközök jönnek létre a közeljövőben, amelyek szintén használhatóak. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát jó jelentésre van szükségünk az Európai Bizottságról, hogy a bizottságtól, és hatékony vitát is kell folytatnunk, csak akkor fognak megfelelőképpen működni az eszközök. Amíg ennyi homály terjeng ezzel kapcsolatban, hogyha ennyire nem tudjuk, hogy hogyan működik majd a finanszírozás, akkor nem sokra jutunk. Tehát nekünk mindenképpen egy szilárd lábakon álló költségvetésre van szükségünk a regionális fejlesztési célok esetében. Az operatív programok most már kezdenek megvalósulni, de nagyon komoly késlekedést tapasztalok az új programok elindításával kapcsolatban. Van azért pozitívum is, hogy a bizottság visszaforgathatja ki nem fizetett számlákat. Itt ugye 25 milliárdról van szó, ami azt hiszem, hogy egy tartató és elfogadható szintnek számít de oda kell majd figyelnünk az új periódusban, hogy ne induljon el egy lavina hatás ezekkel a számlákkal kapcsolatban, hogy a jövő év ne arról szóljon, hogy a ki nem fizetett számlák beáramlanak, és elárasztanak minket, mert különben vagy a 2017-es évben, vagy utána a 2018-19-es évben ez problémát okozhat. Úgyhogy ne legyünk túlzottan optimisták, hát a bizottság megveregeti a saját vállát, hogy hú, elértük a célokat, de ne feledjük el, hogy ez egyáltalán nem garantálja azt, hogy a következő évben, vagy az azután következő évben ez ne okozna problémát, sőt, valószínű, hogy ez komoly problémát fog okozni. De köszönjük szépen az eddig elvégzett munkát. Köszönöm szépen. Tomásics asszony is árnyékjelentéstevő parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék hozzászólni az ECR nevében. Mi úgy véljük, hogy kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, amely a fiskális konszolidációt és a gazdaság fejlesztését egyaránt szem előtt tartja. Meg kell találnunk tehát az egyensúlyt, a fiskális óvatosság és az új beruházások között, amelyek új munkahelyeket és gazdasági fejlődést hoznak. Úgy gondoljuk, hogy átlátható, megfelelő, és naprakész módon kell felmérni az igényeket, és így kell elkészíteni a költségvetést, különben nem fogjuk elérni a céljainkat. Ezen túl az ECR szeretné hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a költségvetési módosításokat a minimumra csökkentsük, hogy előrelátható, becsülhető legyen a költségvetés, így a tagállamok is megbecsülhetik, hogy mennyivel kell kiegészíteniük az EU-s támogatási összegeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő árnyék jelentéstevő én magam vagyok, úgyhogy az ALDE nevében én fogok nyilatkozni. Köszönöm, Gájer úr, ezt az eszmecserét már most ebben a korai időszakban, anélkül, hogy a bizottság javaslatát ismernénk. Nagyon fontos megismerni az Európai Parlament véleményét és irányait. Az ALDE számára rendkívül fontos a költségvetésben 2017-re vonatkozóan megtalálni a szinergiát és az egymást kiegészítő jelleget a különböző pénzügyi instrumentumok között, amelyek az Európai Unió számára rendelkezésre állnak. Ideértvén a kohéziós politikai alapokat, az EFSI alapokat is, valamint más horizontális programokat. Azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy az Európai Unió területén jól tervezett, jól irányított hatékonyság orientált költségvetést tudjunk kialakítani, amelyel valódi változásokat lehet elindítani a növekedés és a munkahelyteremtés irányába. Másodszorban a 2017-es költségvetéssel olyankor kell foglalkoznunk, amikor a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával is foglalkozunk, legyen az felülvizsgálat vagy átdolgozás. Tehát ugyanakkor kell foglalkoznunk párhuzamosan a 17-es költségvetéssel és a többéves pénzügyi kerettel. Nagyon fontos, hogy az a keret felülvizsgálata vagy átdolgozása, hogyha erre sor kerül, hogy ennek a fő irányait tükrözze a 2017-es költségvetés. Ugyanis a költségvetés lesz az, amely majd alátámasztja azon kérdéseket, amelyek a mostani új körülményekből adódnak, amelyekre nem lehetett még 2013-ban számítani, amikor kidolgoztuk a többéves pénzügyi keretet. Van Nisztelrooy képviselőt követvén nagyon fontos tehát az összes olyan intézkedés a 17-es költségvetésben, amelyben el lehet kerülni, hogy a következő évekre átvigyünk problémákat. Hiszen most a költségvetés jobb helyzetben van, de ez azért van, mert nagyon kevés a kifizetés, különösen ami az operatív programokat illeti, mert jelenleg ezen programok a korai időszakban vannak, ezért a fejlettségi szintjük még alacsony. Tehát az összes olyan intézkedés, amelyel el lehet kerülni, hogy a következő években át kelljen vinni összegeket további évekre, ez is részét képezi a hosszú távú tervezésnek, és a 2017-es költségvetés ebből a szempontból, ezen hosszú távú tervezési szempontból rendkívül fontos. Szeretném még kiemelni, hogy az operatív programok a végrehajtások kezdeti szakaszában vannak, de 2017-ben már várható, hogy az új operatív programok és szakpolitikák valódi hatékonysága beindul, és a 2017-es költségvetésnek ezt figyelembe kell vennie. A valós végrehajtást 2017-től várjuk. Köszönöm, ennyit akartam az Alde nevében elmondani. Omázsi, árnyék jelentéstevő, megadom a szót. Madame la Présidente, merci. Nous sommes collègues dans la... Köszönöm, elnök asszony. A Költségvetési Szakbizottságban kollégák vagyunk, és én magam is elnyék jelentéstevő vagyok a éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban. És miután elmondtam a véleményemet, utána a kompromisszumos ülésre átmegyek ezen felülvizsgálattal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ezen két gyakorlat előre haladása egymással szoros kapcsolatban van. Most a részleteket nem szeretném elmondani, de ami azt illeti, hogy hogyan akarjuk elérni a céljainkat, hogy milyen erőviszonyokat kell kialakítani ma a tanácssal. Nos, ez biztos, hogy kihat majd arra, hogy milyen ritmusban tudunk előrelépni a 2017-es költségvetésről szóló tárgyalásokon és mindkét ügy szempontjából fontos, hogy úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg a bizottság javaslatát. Már most meghatározzuk a saját irányvulanainkat. És ezért készítjük a parlamentnél ezt az anyagot mind az MFF felővizsgálatáról, mind a 2017-es költségvetésről, azzal a céllal, hogy politikai erejük legyen. Tehát egyértelműen megmutassák, hogy mik az Európai Parlament prioritásai. Korábban elmondtam, és minden egyes alkalommal látjuk, hogy a több éves költségvetés milyen korlátoknak van kitéve. 2016-ban és 2017-ben is a költségvetések nem teszik lehetővé, vagy csak nagyon nehezen hogy a válságokra reagáljunk, amelyek felmerültek, és szinte az összes rugalmassági tartalékot felhasználtuk, és láthattuk 2016-ban is, hogy nagyon nehéz ennél tovább lépni. És ezzel kapcsolódok ahhoz az eszmecseréhez, amelyet a több éves pénzügyi keretről folytattunk a költségvetése kapcsolatban. Mi szerint ez egy szigorításnak alávetett költségvetés, miközben válaszolnunk kellene az összes szakpolitikai kihívásra, és ez a költségvetés ezt nem teszi lehetővé. Persze az összes frakció majd levonja a következtetéseket az MFF ról szóló tárgyalásokból különösen persze a Költségvetési Szakbizottság. Nagyon sok kérdés felmerül. Egyrészt a kifizetések kérdése. 2017-től és 18-tól még inkább várhatóak az első kifizetések. És persze költségvetési szempontból ennek a következményei, következményei, következményeivel számolnunk kell fontos a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban a Regi Szakbizottságban állásfoglalni arról, hogy milyen időszakra határozzuk meg a költségvetést. Többen javasolták azt, hogy öt éves költségvetést határozzunk meg az EU-ra vonatkozóan, nem pedig 7 éveset, amely a programok időszakának vagy tartamának felelne meg. Ez egy valós vita, különböző érvelések hangoznak el mindkét opció mellett. Nagyon szívesen meghallgatnám az előadó véleményét ezzel kapcsolatban, de valamennyire aggodalommal látom, hogy egy programozási időszak ritmusából lépjünk ki, mert attól tartok, hogy ez további nehézségeket okozna a kohéziós politikában és a közös agrárpolitikában is. Összegezvén tehát 2017-ben ismét nagyon szoros költségvetéssel kell majd együtt élnünk, olyan helyzetben, amely nap mint nap mutatja, hogy egyre súlyosabb válságokat élünk meg, és amelyek komoly költségvetési erőfeszítéseket igényelnének. Korábban görög válság, 2017-ben is vállalnunk kell a döntéseink következményeit, amelyeket itt a Regi Szakbizottságban hoztunk, azért, hogy Görögországnak lehetővé tegyük, hogy a nehézségekre választ adjon. Köszönöm. Very much, Mr. Rob. Köszönöm szépen Rob úr a zöldek nevében. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, szeretném elmondani észrevételeinket a következő évi költségvetéssel kapcsolatban önökkel. Persze mindig, amikor költségvetésről folytatunk vitát, megállapíthatjuk, hogy nagyobbak az igények, mint amennyi pénzünk van, és amikor válsághelyzet van, akkor még inkább igaz ez. A költségvetés tervezésénél rendkívül fontos, hogy legyenek prioritásaink, és aztán az is nagyon fontos, hogy a prioritásokat megfinanszírozzuk. Önmagukban nem elegendőek a prioritások, az is fontos, hogy ezeket aztán finanszírozzuk is. Az FC-re szánt 5 milliárd euró fontos kérdés. A tagállamoknak megvan ez a lehetőségük, most megtehetik ezt, de emlékeznünk kell arra is, hogy ezek az alapok is azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy csökkenjen a különbség, a szakadék a tagállamok között. Mert pillanatnyilag azt tapasztaljuk, hogy néhány tagállam használja csak egyelőre ki ezt a lehetőséget, nagyon nagy beruházásokra, alapvetően autópályépítésre, aminek szociális hatása csekély lesz városok közötti közlekedésről van szó. Energiahatékonyság, fosszilis energiahordozók kiváltása, mindezeket szintén az EFSI-ből kellene támogatni, illetve bizonyos földrajzi célkitűzéseket szeretnénk bevezetni ennél az alapnál nem jó az a helyzet, amikor 5-10 tagállam használja fel a teljes keretet. véleményem szerint valamilyen plafonra van szükség, vagy területek kialakítására, amelyek alapján több tagállam tudná felhasználni ezt a keretet, és gondoskodni kell arról is, hogy a régiók között az alapok csökkentsék a különbségeket. Aztán van még egy kérdés, a menekült kérdés, persze ez egy fontos kérdés, és kezelni kell. Ehhez is pénzre lesz szükség, meg kell találni a megfelelő összeget. Ráadásul, mint volt polgármester, el kell, hogy mondjam, hogy tudom, hogy mennyire nehéz időnként az újonnan érkezők integrálása. A az áttelepítés során. Úgyhogy a régiók külön pénzeket kell, hogy kapjanak erre, hiszen a szociális programjaikat, a munkahelyteremtési programjaikat át kell, hogy alakítsák a régiók, és gondoskodniuk kell a menekültek integrálásáról, például nyelvtanfolyamokat kell tartani, meg egy csomó minden mást, és ez sokba kerül. Köszönöm szépen! Köszönöm. Többen nem kérték a szót, ehhez a vitához. Megkérem akkor az Európai Bizottság képviselőjét, a régió főigazgatóságtól, Filip Zsuet és Leif Hognes urat, hogy most ők szóljanak. Filip Zsóe vagyok, köszönöm szépen elnök asszony. Nincs sok hozzátenni valóm ahhoz, amit az állandó előadó vagy fő előadó már elmagyarázott. Az Európai Bizottság a költségvetési tervezet véglegesítésén dolgozik. Nagyon érzékeny a kérdés. Különböző válságok között kell megoldást találnunk. A több éves pénzügyi terv megmaradó rugalmasságát próbáljuk kihasználni, ezért késlekedünk idén egy kicsit együtt ezzel a költségvetési tervezettel. Felírtam, amiket mondtak a különböző hozzászólók, és valóban a kifizetéseknél nem sikerült csökkenteni a kifizetetlen számlákat. A tagállamok kevés kifizetési igényt nyújtottak be, az előrejelzések szerint 2017-ben súlyos problémában nem fogunk ütközni, de hát nem lehet pontosan tudni, hogy mi fog történni az elkövetkező években. A több éves pénzügyi keretnek az utolsó évei kihívást fognak jelenteni. Köszönöm. Geyer úr, -e reagálni erre? Tessék öni a szó. Köszönöm szépen az észrevételeket, tisztelt kollégák. Ha megengedik, néhány felvetett kérdésre most szeretnék válaszolni. Ami a kifizetési válságot illeti. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a következő költségvetést ez még nem érinti olyan nagyon. De a kollégák már elmondták, hogy ez egy olyan probléma, amely a költségvetési időszak végén lesz igen súlyos probléma. Úgy fogalmaznék, hogy most kicsit nyakig húztuk magunkra a takarót, és így aztán a meghűlésünk kicsit jobb, de aztán megint a lábunk fog kilógni, és hogyha túlságosan rövid ez a takaró, és úgy gondolom, hogy ez 2018-19-ben várható ez a szakasz. Optimistább vagyok azzal kapcsolatban, hogy jobban kézben tartjuk majd a helyzetet. Mert nagy meglepetésemre megéltem azt, hogy a tanács egyszerűen tagadta a bizottság adatait. A bizottság különböző adatokat mutatott be, és a tanács képviselő egyszerűen azt mondták, hogy mi ezt nem hisszük el. Persze így nagyon nehezen lehet tárgyalni. És ez mostanra tilos, mert rendszeresen háromoldalú egyeztetéseket folytatunk, és a bizottság adatait ellenőrizzük a kötelezettségvállalások és a pénzügyi tartalékok között, hogyha különbség van. És azt gondolom, hogy két évvel ezelőtt a tanács is megtanulta a leckét, ugyanis 3,3 milliárdot még hozzá kellett tennie a költségvetéshez. Tehát a tanács képviselői azt gondolom, hogy most már realistában járnak el, de azért emlékeztetnék arra, hogy a tanácsnál, és ez a középtávú, a több éves pénzügyi keretben is tükröződik, hogy nem a kötelezettségvállalásokra ö, koncentrálnak, hanem a kifizetésekre. Tehát korábban nem volt gond a köteles, kötelezettségvállalásokkal, ö, a kifizetések nél pedig ö, tartották a markukat. Elméleti szempontból és a szakemberekkel erről tárgyaltam. Minden tervezett projektet persze nem fognak megvalósítani vannak olyan projektek, amelyekkel valami történik, vagy esetleg jogi eljárások miatt, vagy nagy jogi eljárások miatt nagy infrastruktúrális beruházásokat évekig felfüggesztenek. Tehát vannak a politikai kötelezettségvállalások, de vannak ebből olyan dolgok, amelyek nem százszerzelékben fognak megszületni. El tudom képzelni, hogy egy százalék, fél százalékkal mondjuk a kötelezettségvállalás alatt maradunk, de az, hogy 4-5 százalékkal maradjunk alatta, rendszeresen, ez így nem működhet. És ugyanez a funkció még a többéves pénzügyi keretben benne van, ugyanis 2020-ig vannak kötelezettségvállalási különbségek 950-960 milliárd a kötelezettségvállalás, és 50 milliárddal kevesebb a kifizetés. Az Európai Unióban a nagy kifizetési tételek, mivel hogy az európai célokat kell megvalósítani, a lehető legtöbb észszerű projektet kell finanszírozni. Nos, ebből a szempontból egyértelmű, hogy a kifizetési helyzet a többéves időszak végére mindig nehezebb lesz. Most a korai előrejelzési eszközökkel rendelkezünk, és a tárgyalásokon erre majd utalni fogunk, mert az a kockázat, hogy egy ilyen kifizetési válságot esetleg megint ne tudjunk elkerülni. Hát ezt mindenképpen valahogy meg kell oldani ami a kifizetéseket és a kötelezettségvállalásokat illeti, nagyobb egyensúlyt kell kialakítani a kettő között. Ez fontos politikai cél. Másrészt, és itt nem az összegekről van szó, hanem a minőségről, ha mm, találkozhatunk, akkor ezt szívesen elmondom, hogy a bizottság mindig teljesítmény alapú költségvetést akar. Ez érthető, mert hogyha valaki kézt kap pénzt kap arra, hogy mondjuk egy hidat építsen, hogyha a pályázati írás jó volt, a kiszámítás jó volt, ez mind szép és jó, de mondjuk a hidat rossz helyre építik, és akkor nem lehet rendesen kihasználni. A költségvetési politikában van értelme ennek a vitának, ugyanis az amerikaiak időközben az amerikai szemvevőszék nagyon kevéssé nézi azt, hogy mennyire felel meg a kiírásnak a projekt, azt nézi, hogy ez mennyire hatékony. Tehát az, hogy a szabályokat betartsák, és utána a hiba arányról tárgyaljanak, amivel gyakran foglalkozunk itt a parlamentben is. Nos, ennek a jelentőségét csökkenteni kell, és inkább minőségről kell beszélni arról, hogy a költségvetéssel nem tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Ez egy rendkívül izgalmas vita, és én mindenképpen azt javasolnám, hogy épp a regionális szakbizottságban ne hagyjuk a bizottságot magára, komolyan gondoljuk át, hogy melyek a helyes paraméterek annak meghatározására, hogy a rengeteg projektből, amelyet a regionális alap finanszíroz, a pénz sikerét mérhessük. Hogyha egy kicsit végig gondoljuk, akkor egyértelmű, hogy a teljesítmény a tanácsnál is emelőkar lesz azzal kapcsolatban, hogy megfelelő a minőség, és mondjuk inkább kevesebb, de jobb minőségi projektet finanszírozunk, ne több rosszabb minőségűt. Így azt gondolom, hogy a tanácsnál is el lehet érni bizonyos dolgokat, és jobb helyzetbe kerülnék. A második kérdés, amiről beszélnék, az FC. Katajnán a legutóbbi plenárison óriási sikerként adta el ezt nekünk, de az a kérdés, hogy nem olyan projektről van szó, amelyet az egyébként az, e, mm, a beruházási alap egyébként is finanszírozott volna, hát ez egy elég nehéz kérdés. Persze, és itt a szakértőkkel tárgyaltam megint csak erről, az FC garanciák arra vonatkoznak, amit a Regi Szakbizottság finanszírozott volna, ezért kell nekünk arról beszélnünk, hogy az fc vel elérjük-e azt, amit megígértek, mégpedig azt, hogy addicionalitás alakuljon ki a már meglévő projektekhez képest még további lehetőségeket kell ezzel kiépíteni, és ezt egyelőre nem tudjuk ellenőrizni. Persze szép, hogyha az FC Németországban autópályát finanszíroz, de fontos például nálunk otthon Németországban, hogy ne legyen új adósság a költségvetésben, tehát az arra vonatkozó igény, hogy FC igények eszközöket használjunk, az, az eléggé alacsony. Úgyhogy ami az eszközök finomhangolását illeti, biztos, hogy az addicionalitást kell néznünk, és azt is, hogy hogyan, hol használják fel az FC alapokat. Ezt végig kell gondolni. És én nem a kvótákat támogatom, hanem inkább azt, hogy az FC által finanszírozott projektek minőségét kell egyértelműen javítani. Konstruktív párbeszéd folyik az FC-ről, ezt mindenképpen fontos végigvinni és fontos hangosan végig gondolni, hogy adott esetben az FC garanciájából kellene kifizetni esetleg dolgokat, amennyiben a parlamentnek nincsen erre vonatkozóan tartaléka, és ezt az eszközt ezt rendelkezésre lehetne állítani, de hogyha a parlament fenntartást jelent be, akkor mindenképpen a költségvetés kialakításánál ellenőriznünk kell, hogy milyen feltételekhez kell kötni az EFSZIT a jövőben. Másodszorban, ami a menekült válságot illeti, eléggé megkeseredtem a trust fundok ügyi, ügye miatt a tanács akármilyen felelásban is találkozik, rendkívül ambiciózus kijelentéseket tesz arra vonatkozóan, hogy milyen pénzügyi eszközöket kellene az EU-ban felhasználni, mennyi pénzt kell költeni a madat alapra, a törökországi eszközre, minden a, egyéb, az afrikai alapra, és hogy az adódó menekültügyi válságot tudjuk kezelni. Aztán a bizottságnál azt mondjuk, hogy igen, akkor a költségvetést át kell alakítani azért, hogy rendelkezésre állíthassuk a pénzt. A Költségvetési Szakbizottság ideig ezt bátran meg is tette, aztán megnézem a tagállamok részéről a befizetéseket, és hát egyszerűen blamázs. Óriási kijelentéseket tesznek a tagállamok, hogy az EU költségvetési szervei, a parlament és a tanács a házi feladatát végezze el, és a tagállamok, amelyeknek ki kellene egészíteni az EU-s eszközöket elég nagy mértékben, a török eszköznél például egy az egyben, ők semmit sem tesznek. A legtöbben 3 milliót fizetnek be, ez a minimum összeg az alapba, ezzel lehet köt, ö, garantálni azt, hogy az eszközöket fel lehet használni, ennél nem tesznek többet. És ez azt jelenti, hogy nem lenne szabad nagyon sok mindent előre lekötni a költségvetési eszközökből, inkább meg kell nézni, hogy a tagállamok mire állnak készen, mennyit tudnak befizetni, és akkor öt, legyen 150 százalék. Az, hogy hány millió állítsunk rendelkezésre például a török eszközzel kapcsolatban a költségvetésben, és hogy utána több millió euróról beszéljünk a tagállamokkal. Hát lehet, hogy az elején nincsen szükség olyan nagyon sok pénzre, mert a projekteket még nem határoztuk meg, de hogyha ezt az érvelést követjük, akkor ez az Európai Unió költségvetésére is ugyanúgy igaz, és akkor azt kell megnéznünk, hogy a tagállamok mit fizetnek be, és meg kell nézni, hogy amennyiben ők készen állnak arra, hogy több pénzt fizessenek be, akkor mi is megtesszük azt. Utolsó pont, Az ECR frakció, Tomaszevics kolléga. Nos, az önök elveivel én egyetértenék, amennyiben a tanács ezt hagyná. De az önök követelése csak akkor megvalósítható, hogyha az Európai Unió tanácsa és a miniszterek tanácsa a költségvetésre vonatkozóan nem áll elő mindig újabb ötletekkel arra vonatkozóan, hogy, hogy hogyan alakítsuk ki a költségvetést. Tehát valóban realista költségvetési tervezhetőség, ez nekem is tetszik. De hát a válságokat előre nem látjuk, és ezért a tervezhetőség mindig nehéz, nehéz kemény dió. És az Európai Parlamentben állandóan konfrontálódok azzal, hogy az EU tagállamai válságra adott reakcióiban elsőnként mindig az EU költségvetéséhez próbálnának nyúlni. És csak utána jut be, hogy ők maguk mit tehetnek, mivel tudják ezt kiegészíteni. Tehát reális, realista költségvetés, tervezhetőség, Persze, ezen követeléseket közösen kell a tanács felé hordoznunk, és elmondani, hogy ha válság adódik, akkor a parlament persze politikai felelősségét fel kell, hogy vállalja, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet reagálni ezen válságra, de a tanácsnak is ugyanezt meg kell tennie, és nem egyszerűen csak elemezni a helyzetet, általában helyesen, utána egy receptet kiírni arra, hogy politikailag mire van szükség, közben a számlát viszont az EU-nak nyújtják be, és a saját adófizetőknek pedig elmondják, hogy mennyi pénzt fizetünk még be az Európai Unióba, és ott rendelkezésre állnak az összegek. Hogyha a tanács így járna el, akkor az ECR követeléseit is meg tudnánk valósítani. Tervezhetőség, reális költségvetés, amennyiben a tanács a korábbi politikáját folytatja, akkor attól tartok, hogy csalódni fogunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm eh, Gájer úr. Fél percben. Igen, csak azért, mert a teljesítmény alapú ö, eh, elemzés ö, eh, helyével kapcsolatban a vitában a szakbizottságról is beszélt. Ö, Nos, a szakbizottságban pontosan azért foglalkozunk ennyit ezzel, mert az új rendeletben a tematikus koncentrációról van szó. Ismeretek, KKV, fenntartható fejlődés, városok, stb. És ehhez teljesítményjelzők tartoznak. Mi így gondolkozunk, és a teljes pénz 6%-a eredmény tartaléknak számít, és azok kapnak meg, akik jól teljesítenek. Teljesen változik a helyzet, a híd a múltba vezethet csak. a teljesítmény alapú módszert más szakpolitikáknál is használhatnánk. Például a fejlesztési segélyezésben egyáltalán nem alkalmaznák 2016-17-ben, de különösen itt az első jelentésnél, aminek én vagyok az előadója, végre megvalósítjuk, úgyhogy végre van alapja a közös vitának. Köszönöm szépen. Köszönöm, lezárom a vitát, köszönöm szépen, hogy eljött, és rendelkezésére állunk. Von úr elkészíti a véleményét, és a továbbiakban is együtt fogunk működni. Köszönöm szépen a részvételét, most pedig folytatjuk a napi rend szerint. Köszönöm. A következő napi rendi pont egy vélemény megvitatása. Poreba úr készítette a véleményt, a témája pedig az ipar, a kutatás és az energia terén a földgezeletes biztonságának megőrzésére irányuló bizottsági javaslatról van szó. A márciusi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy véleményt készítünk, az AFET, az ENVI, az ECON, az IMCO és a TRAN készít még véleményt. A vélemény előadója a véleménytervezetet ismerteti, én pedig javasolni fogom, hogy június 22-e csütörtök legyen a módosítók benyújtásának határideje. Most pedig megadom a szót Poreba úrnak, hogy ismertesse a véleménytervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy alkalmat kapok ennek a nagyon fontos véleménynek az ismertetésére. ...2010-ben fogadták el a rendeletet, az Európai Unió a földgáz piac integrációjának akkor előrelépett biztonsági intézkedéseket akkor nem hoztak. Azóta az a tapasztalatunk, ugye 2006-os, 2009-es, 2014-es földgáz válságok mind azt mutatják, hogy határokon átnyúló problémáról van szó, ami az egész Európai Unióra kihat. A jelenlegi szabályozás minimális mértékben védi a belső gázpiacokat, belföldi gázpiacokat, de csak korlátozottan. Ez technikai szempontból, műszaki szempontból is így van. Általánosabb regionális jellegű problémák vannak, sőt, politikai problémák is. Szeretném hangsúlyozni a véleményemben, hogy nagyon dicséretes, hogy az energiaellátás biztonsága prioritás az Európai Unióban. Az Energia Unió stratégiájának egyik célkitűzése éppen ez. Úgyhogy üdvözlöm ezt az eszmecserét az ellátás biztonságáról. Szeretnénk új, jobb eszközöket a tagállamok közötti együttműködésben, ezért különösen üdvözlendőek azok a javaslatok, amelyek a szolidaritás elvén alapulnak, a kockázatkezelésen, és a kockázatokat igyekeznek kiküszöbölni. A regionális növekedéshez fontos tagállamok közötti jobb együttműködés, így létrejöhet az ellátás nagyobb biztonsága és a szabályozás ezáltal hatásosabbá válhat. A gázellátás határon túlnyúló jellegű 90%-a külföldről érkezik a gáznak Európába. Ez azt jelenti, hogy közvetett hatásai lehetnek minden egyes üzemzavarnak, ezért üdvözöljük a bizottság javaslatát. Úgy gondolom, hogy a regionális megközelítés, amit támogatok és szeretnék megvalósítani, szintén nagyon fontos, hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet a válság hatásait szétteríteni az EU-ban. átlátható kritériumokra van szó, és az együttműködés lehetőségeinek bővítésére, hogy biztonságosabb legyen a földgáz ellátás, és ez kulcsfontosságú lehet vészhelyzetben. Jobb regionális koordinációra van szükségünk, közös normákra az ellátás és az infrastruktúra terén. Ezáltal a tagállamok eszközöket kapnak a kockázatkezelésre, az üzemzavarok esetén, illetve a hirtelen kiugró kereslet esetén. A szolidaritás elve jogilag kötelező elfként kell, hogy megvalósuljon, vagyis ki kell alakítani egy mechanizmust, aminek a keretében a háztartásoknak és a közintézményeknek, például kórházaknak tudunk földgázt biztosítani azon az áron is, hogy más felhasználók kevesebb földgázhoz juthatnak adott esetben ilyenkor. Információ cserére van szükség. Ezt is hangsúlyozná majd a véleményem. És Egyetértek, hogy az Európai Bizottságot automatikusan értesíteni kell, hogyha beszerzési szerződést kötnek vagy módosítanak, és az Európai Bizottság szerveinek indokolt esetben lehetőséget kell kapniuk arra, hogy információt kérjenek az ellátás biztonságának értékelése érdekében. Tehát nagyobb átláthatóságra van szükség ezen a téren. Nagy érdeklődéssel és várakozással tekintek az együttműködés elé. Bízom benne, hogy olyan mechanizmus alakul ki, ami eh, megfelelő gázmennyiséget biztosító mechanizmus kialakítását eredményezi a vészhelyzetekre. Ez az egyik legfontosabb cél, amit követnünk kell a véleményünkben. Az tehát, hogy biztosítsuk a regionális dimenzió hangsúlyát, szakbizottságunk támogassa ezt. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az ernyék előadóknak. Hetman úr nincs itt, Van Nisztelről úr az RPP nevében. Thank you very much. Mr. Hetman is not here, but yes. Mr. Hetman is, is not in, but... Köszönöm szépen, Hetman úr nincs itt, de természetesen követte az ön munkáját, és uh, nagymértékben egyet is ért önnel, egy hullámhosszon vannak. Ami a gáz fontosságát illeti, ezzel kapcsolatban az első megjegyzésem az lenne, hogy ez az energia mixnek alapvető fontosságú része. Még egyáltalán nem tartunk ott, hogy mindenki megújuló energiaforrásokat használna. Ez még nem a nagy európai valóság. A gáz nagyon fontos szerepet játszik az energiamixben. Természetesen a gáz sokkal jobb, mint a szén, és az elkövetkezendő évtizedekre nézve még mindig nagyon fontos szerepet játszik. Hogyha megnézzük a szöveget, akkor látjuk, hogy nagyon komoly a gázimport függőségünk, és az új rendelet rendkívül fontos ebből a szempontból is. A szöveg rámutat az ellátásbiztonság gyenge pontjaira, és azokra a leckékre, amelyeket az elmúlt években meg kellett tanulnunk. 2006, 2009, 2014 válságos évek voltak, és valószínűleg nem ezek voltak az utolsó olyan évek, amikor az ellátás biztonság veszélybe került. Mint ahogy elhangzott, a regionalizáció rendkívül fontos. Éppen ezért is gondoltuk azt itt a Regi Szakbizottságban, hogy nekünk is véleményt kell írnunk erről a témáról. A regionalizációt itt természetesen széles értelemben kell gondolnunk. Hát Menor azt is szeretné hangsúlyozni, hogy hogy az egész rendszer mögött egy a szomszédos országok közötti szolidaritásnak kell meghúzódnia, szolidaritást kell nyújtanunk azon országok irányába, amelyek nehéz helyzetben vannak. A gázelosztó állomások sok esetben, mondjuk tíz évvel ezelőtt csak egy irányba tudták a gázt áramoltatni, de szerencsére most már ezek az állomások mind kötelezően át kellett, hogy alakítsák a rendszerüket, és két irányba áramoltathatják a gázt, amennyiben erre szükség van. Ez mondjuk egy nagyon egyszerű kis változtatásnak tűnik, de nem volt annyira egyszerű, és gondoljunk csak bele, mennyire fontos ez a szolidaritás megvalósításának szempontjából. Minden egyes tagállamnak ezen kívül stratégiai tartalékkal is kell most már rendelkeznie. Tehát, hogyha valahol akadozik a gázellátás, akkor hozzá lehet férni ezekhez az extra kapacitásokhoz, a biztonsági tartalékokhoz. Hetman úr is hangsúlyozza azt, hogy ebben a tekintetben ezeket az eredményeket figyelembe véve komolyabb átláthatóságra lenne szükség. a múltban megegyeztünk a válsághelyzettel kapcsolatos fellépésre is, hogy mondjuk hány napos válság után kötelező a szomszédos országokat segíteni. Mindenre szintén választad ez a dokumentum. Hetman úr természetesen meg fogja nézni a módosítókat is, és azokat a módosítókat, amelyek ebbe az irányba mutatnak, természetesen támogatni fogja. Ez tehát a néppárt véleménye. Köszönöm, hogy meghallgatták. Köszönöm szépen, Malkova asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. A politikai jellegű megjegyzéseket átugrom, hiszen a kollégáim már elmondták, hogy mennyire fontos a földgázellátás biztonságáról szóló szövegek újratárgyalása, mint ahogy azt az elmúlt évek történelme is bizonyította. Egyetértek nagyjából mindazzal, ami elhangzott az előadó részéről, és úgy gondolom, hogy három dologra kell koncentrálnunk. Az első a regionális összekapcsolhatóság és a regionális megközelítés, amely mindenképpen gyakorlatias megközelítést követel. A régiók között vannak hagyományos kereskedelmi kapcsolatok, és vannak infrastruktúrák, ezeket kell megfelelőképpen használni. Az egyensúlyra vonatkozó megjegyzéssel is egyetértek. A diversifikációval is egyetértek, és azt is szeretném elmondani, hogy a bilaterális együttműködések ugyanolyan fontosak, mint a szélesebb körű együttműködések a már működő struktúrákra kell építenünk a regionális együttműködést és a régiók közötti együttműködést, és a nagy európai, Európát átszelő infrastruktúrákat is használnunk kell. A szolidaritásról már sok szó esett, ezekkel mindegyet értek. Úgy gondolom, hogy egy kicsit még el kellene mélyítenünk ezt a témát, hogy lássuk, hogy az egyes egyéni partnereknek milyen fellépést kell elindítaniuk, hogyha elletes biztonsági problémák merülnek fel. Beszélnünk kell a kereskedelmi jogi kérdésekről is, amelyek ezzel kapcsolatban állnak. A következő megjegyzésem a 15. cikkre vonatkozik, amely a szerződéses felekkel való együttműködésről szól az energiaközösségben. Ezt a részt még pontosítanunk kell, hogy ez a mechanizmus hogy működik, és hogyan tudja figyelembe venni azokat a kockázatokat, amelyek uh, ugye olyan országokból érkeznek, olyan szomszédos és fontos ellátországokból érkeznek, mint például Ukrajna az ukrán gázpiac ugye sokkal nagyobb, mint a szomszédos országok gázpiaca, és hogyha válságos helyzet következik be, mondjuk a kelet-európai régióban, akkor ki kell küszöbölnünk, hogy ez nagyon komoly fennakadásokat jelentsen az európai piacokon. Az alapvető szociális szolgáltatások definícióját is át kell még gondolnunk, ugyanis hogyha a jelenlegi definíciót alkalmazzuk, akkor eh, a védett polgárok száma véleményem szerint csökkenni fog, és eh, az európai országok ezt valószínűleg nehezen fogják majd lenyelni. Én eh, mindenképp támogatom az ebbe az irányba mutató módosítókat. Van Miltenborg képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen a gázellátás, az Európai Unió teljes energia stratégiájának fontos része, és ez az európai gazdaság és kereskedelmi fejlődés fontos eleme. A megerősített együttműködés már elindult az Európai Unióban, hogy ennek a mindenkit érintő kihívásnak meg tudjunk felelni egyelőre nem vesszük megfelelőképpen figyelembe a tagállamok közötti különbségeket és a határokon átnyúló jelleget. Meg kell szüntetnünk az akadályokat a tagállamok között, és a prevenció költségeit is csökkentenünk kell. A regionális megközelítés, a klaszterek kialakítása, mint ahogy azt Van Nistelrooy kolléga is elmondta már, ez egy más regionális megközelítés, mint amit, amiről már számos esetben beszéltünk. Tehát ez a fajta széleskörű régiós megközelítés fontos az energia szempontjából, hogy megfelelő és igazságos elosztást tudjunk biztosítani. Az egész Európai Uniós gázpiacon a gáz hozzáférhetőségét és elérhető árát kell garantálnunk. Így ellenállóbbá tudjuk tenni a saját gázpiacunkat, de ehhez megfelelő jogszabályi keretet is kapcsolnunk kell, hogy az Európából származó és a kívülről származó gáz megfelelőképpen elosztható legyen a külső függőségünket és a külső dominanciát pedig csökkentenünk kell. Az energiadiversifikáció minden tagállam számára fontos, az ellátási utakat és az ellátó országokat megfelelőképpen kell kezelnünk. El kell kerülnünk azokat az európai projekteket, amelyek negatívan befolyásolják az energiafüggetlenségünket, vagy negatív hatással vannak az energiapartnereinkre. partnereinkre Ilyen finanszírozást nem nyújthatunk Európai Uniós pénzből. Az új rendeletnek a szolidaritáson, az együttműködésen kell alapulnia, ugyanakkor a kölcsönös tiszteleten is, és a piacgazdaság szabályainak betartásán. Minden egyes régióban meg kell néznünk a kihívásokat, optimalizálni kell a lehetőségeket, csökkenteni kell a negatív hatásokat, és a fogyasztók számára maximális költséghatékonyságot kell megvalósítanunk. Várjuk természetesen a módosítókat, és mi is fogunk módosítókat benyújtani. Michel asszony következik a biztonságos földgázellátás és a határon átnyúló szolidaritás mindenképpen nagyon fontos. Három észrevételünk lenne. Elsőként a földgáz ellátásnál, hogyha a sürgőségi eseteket el akarjuk kerülni, akkor az elővigyázatosság és az prevenció a legfontosabb. Helyi és regionális forrásokat kell kiépíteni, ebből a szempontból ez rendkívül fontos. Ez az első célunk, és Persze ez mindenképpen részét képezi ennek a kérdésnek. Ami az előttem szóló kollégát illeti, a szocialisták részéről egyetértünk velük. Nehezen látjuk a ö, szociális szolgáltatások definícióját, ö, hogy EU szinten kell -e ezt a definíciót meghatározni, vagy inkább hagyjuk ezt a tagállamokra, mi inkább a második verziót támogatnánk. De hogyha már EU szinten határozzuk meg ezt a fogalmat, és próbáljuk valahogy differenciálni a helyzetet, hogyha ezt az EU szintjén akarjuk elérni, akkor nagyobb mozgástérre van szükség. Gyermekgondozás, biztonság, védekezés. Nos, hát valószínű, hogy ennél azért pontosabban kellene meghatározni ezen fogalmakat. És harmadsorban, ami a helyi és az önkormányzati szervek bevonását illeti, amennyiben regionalizálni akarunk, akkor fontos, hogy a partnereink is egyértelműbb szerepet kapjanak. Ezt szeretnénk konkrétabban látni. De összességében nagyon is egyetértünk a javaslatukkal. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rápe úr szeretne hozzászólni? Parancsolja. Kedves kollégák! Szeretném elmondani, hogy a frakcióm nevében némi kritikát kell megfogalmaznom. Köszönjük szépen a munkát, köszönjük szépen az eddig megtett erőfeszítéseket, de mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi jogszabály nem biztosítja a gázellátás biztonságát, úgyhogy mindenképpen üdvözöljük azt, hogy új rendelet jöjjön létre, ami a megfelelő szintet és a megfelelő ellátást biztosítja a tagállamok közötti együttműködés rendkívül fontos. Hogyha valamelyik tagállamban nem működik az energiaellátás, akkor a szomszédos országoknak természetesen meg kell védenie ezt az érintett országot. Magas szintre kell fejlesztenünk az ellenállásunkat, fel kell készülnünk a gázellátási problémákra. Mondanék egy példát is. Litvániában van egy LNG terminálunk, amelyet mindössze egy harmados kapacitással használunk, mindegy, ennek különböző okai vannak, ezeket most nem fogom elmondani. Ezt használhatnánk magasabb kihasználtsággal is. És ahelyett, hogy itt most megint szép szavak hangzanak el, inkább az északi áramlat kettőre kellene koncentrálnunk, de mondjuk ne felejtjük el, hogy az északi áramlat egyet csak 50%-os kapacitással használjuk. És ne felejtjük el azt sem, hogy egyre nő a zöld megújuló energiaforrások aránya. A gázfogyasztás szerintünk egyébként nem fog növekedni a jövőben. És van itt még egy aspektus, az energiaszegénység, amiről nem beszélünk. Sok háztartásnak nehézséget okoz, különösen a téli hónapokban, hogy kifizessék a számláikat. Amennyiben ilyen magasak maradnak az energia árak, sok család a szegénységi küszöb alá süllyed a fűtési időszakban. Éppen ezért fontos, hogy további biztonsági intézkedéseket vezessünk be, hogy az energia szegénységnek elejét vegyük, és hogy ösztönözzük a megújuló energiaforrások felhasználását. Óriási potenciál rejlik a megújulókban a fosszilis energiákhoz képest. Természetesen bizonyos eset... Bizonyos esetekben indokolt a fosszilis energiaforrások felhasználása, például, hogy megvédjük magunkat a külső függőségtől, de mindezt részletesen meg kell vizsgálni. A fosszilis energiákat az energia olcsóbb hozzáférhetősége miatt azért megkérdőjelezhető felhasználni. A fűtési költségeket mindenképpen csökkentenünk kell, mi Litvániában ezt meg is tettük, és a strukturális alapok is megfelelő lehetőséget nyújtanak a fűtési költségek csökkentésére. Gondoljunk csak a Horizont 2020-as célkitűzésekre, és azokra a szinergiákra, amelyek a fűtési költségek csökkentéséhez vezethetnek mindenképpen javítanunk kell az infrastruktúrát, a közlekedési infrastruktúrát, és a zöldek árnyékjelentés tevőjének nevében remélem, hogy megszületnek majd a megfelelő kompromisszumok. Köszönöm szépen. Demátó képviselőt nem látom, lehet, hogy egy kicsit később megérkezik, majd is elmondja a véleményét. Úgyhogy akkor az Európai Bizottság energia főigazgatóságáról. Molder úrnak adom meg a szót, ha szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai rendkívül fontos vitára. Az energiabiztonság az Energia Unió öt fontos dimenziójának egyike, kulcsfontosságú tehát az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások stratégiájának szempontjából, és a biogázt sem felejthetjük el, hiszen ez is a gázmix része. És erről is beszélnünk kell a jelenlegi vitában, és ez tulajdonképpen kapcsolódik a megújuló energiaforrások agendájához is. Ezek tehát a fontos pontok az energiabiztonság szempontjából, amely kapcsolatban új jogalkotási javaslatokat fogunk majd kidolgozni. A gáz rendkívül fontos szerepet játszik az Európai Unió életében, hiszen ez a legtisztább fosszilis energia, és az alacsony széntartalmú gazdaság megvalósításának egyik fontos pillére. Viszont el kell fogadnunk, hogy minden problémát a belső piac nem old meg, és nem is oldhat meg, ezért találom fontosnak az új rendeletet. A 2004-es, 6-os és 14-es évek, a válságos évek alatt nagyon bezárkóztak a tagállamok, és sok esetben saját megoldásokat próbáltak szerezni, és kevés határokon átnyúló segítségnyújtás történt. Ezen a megközelítésen most már változtatnunk kell nem csak az elemzéseket kell közösen elvégezni, bár a közös elemzések fontosak, inkább a közös fellépésre szeretnék rávilágítani. Tehát a határokon átnyúló közös fellépés a szükséges, és ehhez operatív csoportokat is fel kell állítani, mert ezek nem lehetnek bottom-up adhok segítségnyújtási cselekvések, mert akkor ezek nem fognak működni. Olyan eljárásokat kell kidolgozni, amelyeket az Európai Tanács és az Európai Parlament is támogat, amelyek megfelelő keretet biztosítanak az együttműködéshez. Kritériumokat állítunk fel, amelyek alapján kicsi stabil csoportokat fogunk létrehozni a régiók között, illetve a tagállamok között, ahol segítségnyújtásra van lehetőség azok az erősebb tagállamok, amelyek hozzáférnek a csapfolyósított gázhoz, például egy csoportba kerülnek olyan tagállamokkal, amelyek esetleg ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak. A jelenlegi infrastruktúra jó, és ezt fel is kell használni. Nem az a cél, hogy eddigi együttműködéseket vagy infrastruktúrákat helyesítsünk, hanem hogy a jelenlegi megközelítést kiegészítsük egyfajta szolidaritási megközelítéssel, egy európaibb megközelítéssel, mint ami eddig működött. A szolidaritás ez a második legfontosabb eszme ebben az egész rendeletben, mert ez biztosítja a megfelelő segítségnyújtást ennek megfelelő adminisztratív, jogi és finanszírozási keretet kell teremteni. A gázkoordinációs csoportban szeptemberben találkoznak majd a legfontosabb érdekelt felek és a tagállami szakértők, és reméljük, hogy akkor megszületnek majd a jó döntések. A rugalmasság is fontos, hiszen az európai tagállamok között óriásiak a különbségek. A harmadik fontos elem a szerződések átláthatósága. Itt az alapötlet az volt, hogy az információs bázist közössé tegyük, hogy a kockázatértékelés hozzáférhetőbb legyen, és természetesen a kockázatértékelést a bizottság felül is vizsgálja. A gázárak állása szintén nagyon fontos kérdés, hiszen a kereskedelmi szerződéseket a gáz ellátók és a vásárlók között meg kell változtatnunk, tehát az automatikus notifikáció most már érvénybe lép a bizottság irányába. Ez a jelentéstételi kötelezettség tulajdonképpen biztosítja azt, hogy a bizottság felülvizsgálhassa ezeket a kereskedelmi szerződéseket. A kölcsönösség alapelvét is biztosítanunk kell, hiszen minden egyes szerződő fél érdeke ugyanez. Koherens megközelítést kell alkalmaznunk az egész energiaközösségen belül a magasabb szintű likviditás elérése miatt és az együttműködés hatékonysága miatt. A védett felhasználók, illetve az alapvető szolgáltatások nyújtása természetesen szintén fontos, de oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy az alapvető szolgáltatások vagy a védett fogyasztók veszélybe kerüljenek egy adott tagállamban, amiatt, hogy ez a tagállam egy másik tagállamot fog segíteni. Végezetül pedig az infrastruktúráról szólnék néhány szót. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobban ki kell használni, ami már létezik, hogy ne legyen túl sok infrastruktúra, inkább az összekötésre kell koncentrálni, és a kétoldali áramoltatásra. Itt természetesen költséghatékonysági elemzéseket is kell végezni. Kicsit messzebbre gondolkodva beszélhetünk újabb áramlatokról, de Egyelőre csak olyan összekapcsolódásokról beszélünk, amelyek közvetlenül szomszédos országokat kötnének össze. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre, és természetesen várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen. Poréva úr, szeretné lezárni a vitát? Parancsoljon. Köszönöm, igen, szólnék néhány szót a vita lezárásaképpen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzászóltak a mai vitában, és köszönöm a javaslatokat is. Úgy vélem, hogy az elhangzott vélemények, javaslatok, módosítók formájában erősebbé teszik majd a szövegemet. Azt hiszem, hogy itt a teremben általános egyetértés uralkodik a körül, hogy kiegészítő intézkedésekre van szükség amelyek javítják majd az ellátás biztonságát a közös energiapiacon. Úgy gondolom, hogy három dologra van szükség. Az első a regionális csoportok megalkotása, a második a szolidaritás. A szolidaritás ugye az egyes tagállamok között, és harmadsorban pedig a szerződések átláthatósága. És szeretném ezt a három pontot, ezt a három pillért felhasználni a szöveg elkészítésében. Természetesen várom a módosító indítványokat mindazokban a témákban, amik elhangzottak, mert úgy gondolom, hogy az itt hallott vélemények összeegyeztethetőek a véleménnyel. Tehát, mint említettem, lesz három alapelv a véleményemben, is természetesen várom a megjegyzéseket. Remélem, hogy olyan vélemény jön majd létre, amely mindenki számára elfogadható, és mindannyian úgy érezzük majd, hogy a regionális szakbizottság valóban hozzájárult ahhoz, hogy olyan új rendelet jöjjön létre, amely jobb gázellátás biztonságot garantál az Európai Unió valamennyi polgára számára. Köszönöm. With our next, uh... Térjünk át a következő napi rendi pontunkra. a B tematikus főosztály megbízásából készített tanulmány az általános érdekű szolgáltatások a 2014-2020 közötti finanszírozási időszakban címmel. A strukturális alapok szerepét szeretnénk az általános érdekű szolgáltatások tekintetében felmérni a jelenlegi programozási időszakban. A tanulmány elkészült, és ma fogja bemutatni nekünk a tanulmány eredményeit eh, Erik Glörsen, vezető tanácsadó. Az előadása után a képviselőknek megadom a szót, hogy feltehessék a kérdéseiket, és elmondhatják az észrevételeiket. Glörsen úrnak megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam az általános érdekű szolgáltatásokról szóló tanulmányunkat 2014-20 között, amelyet a Spatial Foresight végzett. Az általános érdekű szolgáltatások vagy SGI-ok a kohéziós politika szempontjából kihívásokat és ellentmondást is jelentenek. Kihívás két okból. Egyrészt a kohéziós politika nagy része közvetlen vagy közvetetten kapcsolódik az általános érdekű szolgáltatásokhoz. Maga az SGI kifejezése ritkán kerül elő a kohéziós politikában, a versenypolitikához tartozik, és azért dolgozták ki, hogy egyensúlyt lehessen kialakítani az általános érdekvédelme és a tiszta verseny feltételek kialakítása között a belső piacon. És ez itt magának az ellentmondásnak az oka, hiszen az SGI nagyon fontos a gazdasági, társadalmi és terület kohéziós szempontból. A az okos, befogadó és fenntartható növekedéshez hozzájárulhatnak, és közben az SGI ellátása szempontjából a kohéziós politika nagyon fontos, de erre nagyon ritkán hivatkozunk. Mi is pontosan az SGI? Az előadásunkban az általános érdekű szolgáltatások, gazdasági tevékenységek, tehát valamilyen piaci kontextusban kerülnek végre, és az általános közérdek céljából szolgáltatják ezeket, amelyet állami szerepvállalás nélkül nem lehetne elérni. Ez, az SGI tehát olyan tevékenység, amelyre vonatkozóan szabályok vannak, mivel szükség van a szabályokra és a szabályozásra. Tehát a fellépés indokolás eléggé teutológikus, önmagát is, önmagába visszatérő. Az általános érdekek eltérnek régiók között, szociális csoportok között, területek között, és idővel is változnak, ahogy ezt az internettel, a mobiltelefonnal kapcsolatos viták illet, vitákat illeti, hiszen nem tudjuk, hogy ezeket SGI-nak kell -e tulajdonítani, minősíteni. És a piaci kontextusban, hogy gazdasági eredményük van-e ezeknek, avagy sem, ez a megítélés is változik, és éppen ezért az SGI egy rendkívül dinamikus terület, amelyben állandóan kell frissíteni a szakpolitikákat. A rövid előadásomban először magát az SGI megvalósítását szeretnék megnézni Európában, aztán felülvizsgáljuk az FC szerepét ebben, valamint ajánlásokat fogalmazunk meg. Elsőként. Összességében mi is az SGI Európában? Az európai gazdaság nagyon részét, nagy, nagy részét képezi, a többletérték 25%-át, a foglalkoztatás 30%-át és a beruházások 22%-át teszik ki elég komoly eltérések vannak az országok között. Ami a többletértéket illeti, kevesebb mint 20% ez Romániában, de több mint 30% Belgiumban, Dániában, Svédországban, Portugáliában, Franciaországban. Tehát komoly eltérések vannak a hozzáadott érték tekintetében, és még nagyobb eltérések a foglalkoztatás tekintetében. Kevesebb, mint 9, 19% Romániában, több mint 38% Belgiumban ami a beruházást illeti, 11% Portugáliában, Egyesült Királyságban, 60% Litvániában, tehát óriási eltérések vannak. Azt is látjuk, hogyha a 2006-10 közötti időszakot nézzük, a relatív jelentősége az SGI-nak a gazdaságban egyre nőtt. Tehát stabilizációs tényezők ők a gazdasági válságban, és ezt figyelembe kell vennünk. Összességében azt látjuk, hogy az SGI politika az európai gazdaság egy negyedével foglalkozik. nagyon fontos, és pont ezért nehéz is az európai szakpolitika funkcionális kategóriává tenni ezt, hiszen nem olyan egyértelmű, hogy ekkora nagy területet funkcionális politikaként, szakpolitikai eszközként megfogalmazni. Közben azt is mondhatnánk, hogy az SGI pont az a terület, amelyben az európai szociális piacgazdaság definiálódik. Az EU jogszabályok nem hatnak ki az adóra, a fizetésekre, a szervezeti, a sztrájk jogra, de az EU hoz intézkedéseket arra, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak lehetővé tegyék, hogy az általános érdekű szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Tehát ez hat arra, hogy hogyan kellene értelmezni a szociális piacgazdaságot bizonyos szakemberek azt gondolják, hogy nincs meg az egyensúly. Egyrészt közös európai megoldásokat alakítunk ki, de ezek nagyon bonyolultak, túlságosan bonyolultan végrehajthatók, miközben a jogi döntések az egyéni jogok védelmére az alapszerződésekből nagyon gyorsan történnek meg. Tehát nincsen egyensúly a között, hogy a szakpolitika hogyan lép előre, annak ellenére, hogy a jogi, a szabályozói keret egyre inkább halad előre. Az SGI annyira több rétegű terület, hogy nagyon nehéz általános elveket megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy két fő módon lehet az SGI-okkal foglalkozni. Az egyik, hogy már kezdettől a piacot szabályozzuk, tehát bizonyos keretet kell a piacnak meghatározni, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújtsanak. A másik, megnézzük a szabad piaci tevékenységek hatását, és hogyha ennek negatív hatása van, akkor ezt akarjuk kompenzálni az SGI-okkal. És ez a második megközelítés, amely az Európai Unióban elfogadottabbak, egy kivétellel a komoly állami infrastruktúrát, beruházást igénylő területek, például az energia és a közlekedés területén milyen központi kérdések vannak most az SGI nyújtásával Európában. Egyrészt a az általános szolgáltatások kiszervezése az állami hatóságok részéről egyre elterjedtebb. Tudnunk kell, hogy az európai szabályozások korlátot jelentenek erre vonatkozóan. A jelenlegi jogi keretben a biztonságos opció bármely hatóság számára az az, hogy pán-európai versenykírásban keresse meg a kiszervezett lehetőséget, hogy az állami támogatás bármilyen vágyát elkerülhesse. A helyi és a regionális önkormányzatoknál a keretnek lehetővé kell tenni, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezt a célt elérni. Ami a szolgáltatások minőségét illeti, ezt is figyelembe kell vennünk. A minőségi elemek például megfizethetőség, tisztességes ár, hozzáférhetőség. Ezt általában a magánszolgáltatók nem nyújtják, és ezért beszélünk itt általános érdekű szolgáltatásokról. További központi kérdés az, hogy hogyan lehetne a PPP megoldásokat felhasználni arra, hogy az általános közérdekű szolgáltatások elvárásainak megfeleljenek. Létrejött egy erre vonatkozó európai szakértői központ az Európai Beruházási Bank és Bizottság szerepével. Ennek fontos szerepe van, de az strukturális és beruházási bankok részvét, alapok részvétele ebben mindig is nehézkes volt. Ami a szociális vállalkozást illeti, ez is nagyon fontos része az SGI nyújtásának, különösen a válság időszaka óta, a szociális vállalkozás több országban nagyon fontos szerepet kapott. Stabilabb szabályozási keretet kell létrehozni azért, hogy támogathassuk ezen folyamatot. Negyedsorban. Sok helyi önkormányzat számára kihívás az, hogy a lakosság sűrűsége csökken. Különböző ö, tempóban és különböző szinten megy ez végbe Európában. Hogyan lehetne csökkenteni a szolgáltatás minőségét vagy tulajdonságát igazítani a demográfiai folyamatokhoz, ez egy nagyon komoly kihívás, és ezzel kapcsolatban fontos lenne a tapasztalatok cseréje. És még valami, a határon átnyúló integrációja az sgi oknak szintén fontos kérdés komoly előrelépéseket lehet még tenni ezzel kapcsolatban, és központi kérdés ez európai szinten, hiszen arról szól, hogy hogyan lehet a szabályozói, kulturális és nyelvi határokon felülkerekedni a tagállamok között. Hogyha megnézzük a jelenlegi eszív hozzájárulást az SGI-jogban, akkor Ebből azt látjuk, hogy ami a az erőforrások koncentrációját illeti a tematikus célokon keresztül, ez korlátozza az SGI témákat. A strukturális alapokban nem mindig foglalkoznak azzal, hogy az háttérben lévő SGI hogyan segíthet. Például az oktatás hogyan járul át hozzá ahhoz, hogy a munkaerőpiaci kérdéseket kiegyensúlyozottabban kezeljük. Tehát ami az SGI-juk strukturális szerepe különböző területeken, ezt nehezen lehet az ilyen tematikus célkitűzésekbe egyes programoknál beépíteni és figyelembe venni. Nincsen konkrét szabályozási intézkedés az SGI-jal kapcsolatos projektekre vonatkozóan a strukturális alapokban, Figyelembe véve, hogy ezen tevékenységek konkrétan hogyan működnek, hogyan kell őket végrehajtani. Nos, ezt az ESIF szabályozásba nem vették be. Ezen kívül, ami a határon átnyúló európai ter- teritoriális együttműködési programokat illeti, komoly bevágyakorlat átadás és transfer lenne szükséges egész Európában. Hogyha megnézzük, hogy Európában milyen bevált gyakorlatok vannak, bizonyos központoknak sikerült Észak-Svédországban például kialakítani egy transnacionális központot az emberek munkaerőpiaci újraintegrálásával, és ez jól működik. De mondjuk a francia-német határon a szennyvízkezelés kapcsán több évtized, évtizedes együttműködésből alakultak ki ilyen szolgáltatások. És ilyen eredményeket, hogyha csak egy adott programozási időszakon belül kellene elérni, hát az nagyon nehézkes, hiszen több évtizedes párbeszédre van szükség ahhoz, hogy jól működő SGI-t lehessen kialakítani ilyen transnacionális szinten. Most pedig szeretném bemutatni, hogy hogyan működik az eszív hozzájárulás az sgi Tehát két példán. Ez azt mutatja, hogy a tematikus célkitűzések elvétől hogyan lehet a partnerségi operatív programokig eljutni, és mi a, emögött az érvelés. Most nézzük meg a máltai szociális lakások helyzetét. Itt a nehéz helyzetbe került közösségeket akarják regenerálni, erre vonatkozik a szabályozás, és a máltai program célja, hogy jobb minőségű szociális lakásokat építsenek. Az operatív program pedig elmondja, hogy ezt úgy érik el, hogy a közterületeket regenerálják, és jobb minőségű szociális lakásokat hoznak létre, és az érvelés az mögötte, hogy ezen beruházásokkal a szociális lakásokban pozitív hatásokat érünk el az egészségre és a szociális integrációra is. Hogyha megpróbáljuk átgondolni ezen lépéseket, akkor azt látjuk, hogy megint csak egyfajta teutológiát láthatunk, amiről már az elején is beszéltem. Az eszi fellépés releváns abból a szempontból, hogy a lakás piacon lép fel, mégpedig ott, ahol annak negatív hatása van az egészségügyre és a szociális befogadásra. Hogyha ez a cél, tehát hogyha az a cél, hogy javítsunk az egészségen és a szociális befogadáson, akkor felmerül a kérdés, hogy másfajta ö, fellépés hatékonyabb lett volna-e, mint az, hogy egy konkrét Málta központjában található szomszédságra koncentrálunk. Lehet, hogy akkor a szociális keveredés lett volna a cél, hogy a szociális lakások és egyéb lakások között nagyobb legyen a keveredés. Tehát, hogyha ez a benyomásunk, hogy a versenypolitika logikája a mérvadó a kohéziós politikában, hát jobb lenne, hogyha specifikus kohéziós politikai célokat fogalmaznánk meg. Tehát még mindig ott járunk, azt a logikát követjük, hogy ebben az esetben a lakáspiacon azért lépünk fel, mert negatív hatást látunk, mert a szabad piac eredménye, hogy egy környék lezüllik, és egészségügyi problémákat okoz ez az ott lakóknak. Hogyha a kohéziós politika logikáját követnénk, teri- területi, szociális kohéziós céljaink vannak, és ezek határozzák meg a programban a fellépésünket, nos ez lenne a célra vezető megközelítés, de mivel ezt nem így tesszük, ezért valóban lehet, hogy nagyon is jogos egy adott környékre vonatkozóan itt Máltában a fellépés, de a kérdés az, hogy ez koherense a szakpolitikai célokkal. Egy másik példa. Szélessávú hozzáférés Észtországban. A beruházási prioritás az az, hogy szélessávú hálózatot építsünk ki. Ebből alakult ki egy partnerségi megállapodás és kötelezettségvállalás, hogy egész Észtországban kiépítsék a szélessávú hozzáférést. Az operatív program célja, hogy a szélessávú lefedettséget növeljék, és így az elektronikus szolgáltatások végrehajtását segítsék, és így egy tudás alapú növekedést és digitális gazdaságot tudunk terjeszteni. Itt megint csak jogos lehet a cél, hogy a nagyobb szélessávú hozzáféréssel lehetővé tesszük, hogy a vállalatok a digitális gazdaságban részt vállaljanak, és tudásintenzív tevékenységeket dolgozzanak ki. A kérdés az az, hogy más a strukturális alapon kívüli példákból azt látjuk, hogy nem ez az ideális állami fellépés. Hogyha például a digitális gazdaság orientált tevékenységeket terjesztenénk, ezzel növeljük a keresletet, és így a széles sávú hálózatot spontán módon kiépítik a magánvállalatok. Tehát másként is ugyan el lehet érni ugyanezt a célt, nem csak úgy, hogy az infrastruktúrából indulunk ki. Ez az infrastruktúra logika megint csak a versenypolitikából adódik, amelyet az SGI-okra alkalmazunk, és ez így tehát beférkőzött a kohéziós politikai gondolkodásmódba. És egyértelműen mindig az infrastruktúrára koncentrálunk, mert ahelyett, hogy a piac, tehát a piaci hibákra koncentrálunk. Hogyha megnézzük a hiányosságokat az ESIF hozzájárulásokban, az sgi tekintetében, azt látjuk, hogy a kritikus megközelítés azzal kapcsolatban, hogy az sgi hogyan járulhatnak hozzá a regionális fejlesztéshez, nos, ezt tovább kell még fejleszteni, hogyan lehet az SGI eredményeken javítani. Miközben a megfizethetőség, a minőség, a hozzáférhetőség, ezek nagyon fontos tulajdonságok és nagyon eltérő intézkedésekről lehet gondolkozni, amelyekkel lehetővé teszük azt, hogy koherensebb legyen a regionális fejlesztés, és nagyobb legyen a regionális helyi szinten a kialakított jólét. Ami az infrastruktúrális beruházásokat illeti, az, ez, az erre vonatkozó fókuszt lehet tehát esetleg megkérdőjelezni a másik megközelítéssel. Azt is tudjuk, hogy az előfeszítések ellenére különösen a mostani programozási időszakban az integrált megközelítésekre, területi szempontból integrált megközelítésekre, még mindig sokan inkább ágazati logikát követnek, például a közlekedésnél, a szociális kohézió, a mobilitás, a munkaerőpiac funkcionálása. Nos, ezen összefüggéseket még nem veszik kellően figyelembe. Azt látjuk, hogy az ESIF program, a mainstream ESIF programok sokkal jobban tudnák támogatni az innovatív SGI nyújtását. Az ESIF programok nak még mindig nem megfelelő részét képezik az ilyen jellegű célkitűzések. Mit is javaslunk a mostani programozási időszakra, ismervén annak a kereteit? Egyrészt figyelemfelkeltési tevékenységek, az irányító hatóságokat, projektvezetési cég, szereplőket kell megcélozni, hogy integrálják ezen eltérő megközelítéseket arra vonatkozóan, hogy az SGI hogyan segíthet nekik abban, hogy elérjék a céljaikat a regionális fejlesztés tekintetében. Tovább bátoríthatjuk az ETC programokat a bevált gyakorlatok segítségével, például költséghatékonyság, az ellátási módok kiigazítása az eltérő területi kontextusban, például a legtávolabb eső Európai Uniós területeken. A már meglévő eszközöket is fel lehet használni az integrált beruházásokra. Helyi és közösségi alapú fejlesztésű eszközöket sokkal inkább lehetne mozgósítani arra, hogy hatékonyabban lehessen az SGI-okat nyújtani, és ezeket integráltabban lehessen megfogalmazni vagy kialakítani. Ami a mostani programozási időszak utáni célokat illeti, erre is megfogalmaztunk ajánlásokat. Egyrészt próbáljunk felelkerekedni ezen versenypolitikai megközelítésen. Az eszifet lehet arra felhasználni, hogy kollaboratív módon határozzuk meg az SGI-jel kapcsolatos célokat. Például úgy, hogy a különböző ágazati szereplőket leültessük egymással, hogy tárgyaljanak, vagy pedig földrajzi alapon is eljárhatunk. A partnerségeket lehet aktívan felhasználni arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen általános érdeket kell követnie ezen szolgáltatásoknak. Sokkal inkább a versenypolitika kiegészítőjeként kell tekinteni az ESIF-re, tudván, hogy saját logikája van, és hogy ez a két eleme az európai szociális piacgazdaságnak, ez a két pillére, amely alapján előre juthat. És mindegyiknek van saját logikája. Fontos, hogy kevésbé ágazati, inkább kohéziós orientált legyen a, az ESIF definíciója monitorozni kell ö, szubregionális szinten az SGI nyújtását. Regionális szinten nagyon komoly eltérések vannak az SGI-hoz való hozzáférésben, és nagyon helyi szinten tekintünk erre, hogyha az ilyen jellegű monitorozást megerősítenénk, akkor láthatóbbá válnának ezen szolgáltatások és felmérhetnénk, hogy az adott területen miért vannak adott problémák. Jó lehetőségek vannak még arra, hogy SGI-hoz kapcsolódó EGTC-ket lehessen terjeszteni, és biztos, hogy ezen eszközöket még tovább lehetne mozgósítani erre a célra. Ami pedig a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatcserét illeti, ez mindenképpen figyelemre méltó. A fő ellátók az SGI tekintetében fontos, hogy átadják a tapasztalataikat. A makroregionális stratégiák már valamennyire ilyen alapon működnek, tehát egyfajta keretet hoznak létre az általános érdekű szolgáltatások tekintetében, például a hulladékkezelés szempontjából ennek komoly szerepe van a makroregionális stratégiában. Ami az SGI hozzáadott értékének a további értékelését illeti a távoli régiókban, nos, azt tudjuk, hogy ilyen távoli régiókban költségesebb az SGI nyújtása, és különösen ilyen szigorú költségvetési keretek között nehéz ezeket megindokolni és jogosként tekinteni rájuk. Ezért fontos, hogy megmérjük, hogy az adott közösségek mit hoznak létre, és a szolgáltatások a költségekhez képest milyen eredményeket érnek el. Fontos az értékelést elvégezni a távoli, idő, távoli területeken, nézvén, hogy milyen értéket, hozzáadott értéket képviselhetnek ezek a szolgáltatások. Végül pedig, ami a szociális vállalkozást illeti az ESIF programokon belül, biztos, hogy ennek konkrétabb szerepet kellene megfogalmazni, és konkrétabban figyelembe kellene venni azt, hogy az ESIP támogatást arra is felhasználhatjuk, hogy ilyen minimális szintű beruházásokat megtegyünk azért, hogy például civil szervezeteket és nem profit szervezeteket lehessen finanszírozni. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Thank you for your... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes, átfogó, rendkívül informatív előadást. Hölgyeim és uraim, önöké most a szó, ki kéri a szót. Nilsen úr az első, tessék. Köszönöm szépen författare också förstår. Eh, först vill jag tacka... Köszönöm. Uh, att den här var väldigt, väldigt bra. Nos, a... szeretnék köszönetet mondani az elkészített tanulmányért. Az összefoglalást elolvastam és hát polgármesterként a saját tapasztalataim megjelennek ebben a szövegben és ez igaz a jövőbeni, a jövőre vonatkozó javaslatokra is. A jelentésekben láthatjuk a tényeket, a problémákat, és ezzel kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. Talán a legfontosabb összefoglaló az eddigi kérdésekből az, hogy egyre egyértelműbbé válik, hogy a hatóságok, a közösségek egyre inkább részt vesznek a magánszektorban is. És a magánszektorral együttműködnek. Ezért nagyobb a kohézió és az elfogadás. És azt gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kellene. És ezek az alapjai a strukturális politikának, és ez mind nagyon pozitív. A Szociális Gazdasággal foglalkozó parlamentközi bizottság elnökeként is mondom mindezt, hiszen nagyon fontos szerepet játszhatnak ezen szereplők, sokkal nagyobbat, mint egyelőre az látható. További fontos kérdés. Egyre kevesebb ágazati alapú politikára van szükség, sokkal inkább a kohéziós politikára kell koncentrálnunk. És hogyha ez sikerül, akkor jobb rendszereket tudunk kialakítani, hatékonyabb projekteket tudunk támogatni és megvalósítani, amelyek aztán megint csak több eredményhez vezetnek. A regionális szakbizottságban ezzel a feladattal kell foglalkoznunk. A titkárságtól kell kérnünk, hogy ezt pontosan olvassa végig a tanulmányt, és vegye figyelembe a munkánkban. Más szakbizottságokkal is együtt kell dolgoznunk. Az ekonnal, ami a gazdasági szemeszter értékelését illeti, vagy a gazdasági politikát, nos, megint csak ezen tanulmányra hagyatkozhatunk. Úgyhogy nagyon hasznos dolgok vannak ebben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bagovics úr. Zelo pomembna za naše nadaljne razmišljanje in pa tudi usmeritve. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a mostani tanulmány, a jelenlegi munkánk és a munkánk jövőbeni iránya szempontjából ahol is a kohézió politika jövőjéről kell gondolkoznunk. Egyetértek azokkal, akik meggyőződése, hogy a társadalmi kohézió egy adott helyen, egy városban, Európában az egyik legfontosabb célunk a jövőben. Ezért fontos, hogy Európa versenyképes legyen. És azt kell elérnünk, hogy a társadalmi kohéziót tudjuk garantálni. Nagy eltérések vannak a tagállamok között, és egy tagállamon belül is. Én magam is évekig polgármester voltam, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly különbségek vannak az állami szektor minősége között is. Többször hangsúlyoztam már, hogy az állami szektor minőségén javítani kell, és így lehet a szegénység ellen küzdeni. Ez a tanulmány is egyértelműen bemutatta mindezt. Szeretnék valamit még hangsúlyozni. A demográfiai változása, a demográfiai struktúra az ezzel kapcsolatos előrejelzéseket ismerjük, és az egyik kulcskérdés itt Európa előregedése. Számos eszközzel rendelkezünk, és számos, számos eszközre van szükségünk ahhoz, hogy választ tudjunk adni ezen demográfiai kihívásra. Szlovéniában például vannak idős otthonok, ahol olyanok élnek, akik már nem tudják magukat ellátni. Közben ezzel párhuzamosan otthoni segítségnyújtásra is vannak lehetőségek. És ezáltal 80%-kal lehetne a költségeket csökkenteni, hogyha ilyen esetekben az emberek otthon maradhatnának, és ezért mi gondolkozunk ilyen megoldásokon. Vannak például napközis központok is, ezáltal is komolyan lehetne csökkenteni a költségeken. és így az idős emberek jobb minőségű életet élhetnek. A szociális transfer a Brexit egyik kulcskérdése, tehát a munkanélkülieket illető juttatások. Szlovéniában a fiatalok gyakran azon gondolkoznak, hogy egyáltalán megéri-e elmenni dolgozni, és sokan úgy döntenek, hogy egyszerűen nem fognak dolgozni. Mert így a gyerekek szociális juttatásokat kapnak, és ezen juttatások többet érnek, mint amennyit fizetést kapnának a munkájukért. Az állami szektort úgy kell kialakítani, hogy a költségeken tudjunk csökkenteni. Támogatom az ilyen jellegű tanulmányokat. Azt gondolom, hogy valóban a bevált gyakorlatokat egymásnak át kell adni. Belgiumról történt említés, és nagyon fontos, hogy összehasonlíthassuk az eljárásokat. És tudnunk kell, hogy az egész Európai Unióra nincsen egy összmegoldás, amely mindenki számára megfelelő lenne. egyes régiókat kell figyelembe venni, és üdvözlöm ezt a tanulmányt, amely jó kiindul a jövőbeni munkánkra. Köszönöm, Tomasics asszony szó. Hvala lijepa. Vrlo kratko zahvaljujem na opširnoj studiji, ali ja ću sumarizirati to vrlo. Köszönöm szépen ezt a igencsak kimerítő tanulmányt nagyon röviden foglalnám össze. Nagyon bonyolultak a szabályok, és senki sem tartja be a határidőket. Amikor új szabályokat hozunk, azok még bonyolultabbá alakulnak. Tehát azt mondom, hogy legyenek új szabályok, de nem mondjunk le a színvonalról, a minőségről. Na hát ez tényleg rövid volt. Fanny Sterroy új moet u zeggen dat eh, als ik bladzijde 100... Köszönöm szépen. A 118-as és a 119. oldalra lapozva azt látom, hogy konkrét kapcsolódás van a között, amit a szabályozásban, a rendeletekben meghatároztunk, és az általános érdekű szolgáltatások között az 5-3-3 azt tehát nem mentünk bele eléggé a részletekbe. A szakpolitikában ezt a kapcsolódást nem határoztuk meg eléggé. A kérdés és ez a titkárságnak is szól az, hogy mikor jön el az ideje annak, hogy ezzel foglalkozzunk. Versenypolitikáról van szó, tehát más a szakbizottságok véleményét is ki kell kérni, de eh, eh, van-e erre alkalom, lesz-e erre lehetőség? 118-as oldal elég általános javaslatot fogalmaz meg. Ezt figyelembe kell majd venni a jövőben, de nem világos számomra, hogy ez egy gyökeres reformja-e a ö, rendeleteinknek. Azt találtam, hogy van egy csomó terület, az energia, az innováció, aztán utalás történik az engedélyezett jogszerű állami támogatásokra, elég világos rendelkezések léteznek. Úgy gondolom, hogy a versenyjogban kell ezeket pontosítani. A teljes reformot fogunk megvalósítani. Bogovics úr is beszélt ezekről az átfedésekről, határesetekről, határon túlnyúló ö, kórházak helyzetéről, stb. Jobban kellene támogatni ezeket a kezdeményezéseket, de milyen konkrét intézkedéseket tehetnénk. Talán részletesebben is el kellene mondanom persze, hogy mire, mire gondolok az elkövetkező napokban szociális lakhatásról és hasonló fogalmakról beszélt ön. Általános érdekű szolgáltatások ezek, de a különböző tagállamok különbözőképpen szabályozzák ezt. Vannak olyan országok, ahol szövetkezetek működnek félig magán kezdeményezések történnek, ezen vannak olyan tagállamok, ahol a ö, szociális lakásokat ö, csak és kizárólag az állam ö, építi. Tehát részletesen elemezni kell a tagállamok szabályozását ezeken a területeken, hogy a, kiderüljön, hogy mit kell szabályozni. Mert hogyha egyszer elkezdünk szabályozni, onnantól kezdve kötelező lesz ugye ezt meg ezt csinálni. tudom, hogy sok a nehézség, a Bolkenstein irányelvre emlékszem, hogy mennyire támadták az európai szintű szabályozást. a versenyszabályokat kell ezekre a területekre alkalmazni. De az ex-ante feltételeket nem akarom elnehezíteni egy sor feltétellel, és tönkretenni a dinamikáját a dolognak. Tegnap ugye mindenki azt mondta itt, hogy egyszerűsíteni kell, nem tudom, hogy tudjuk-e ebben az irányban folytatni. Hát jó kérdés, mondja az elnök asszony. Rodriguez asszony következik, tessék. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért, és az elvégzett munkáért és üdvözlöm az önök munkáját. Nem gyakran idézik a perem régiókat az Európai Unióban. Most ez megtörtént, és mivel tudjuk, a 349-es szerződési cikk beszél róluk. A 39-es, nem a szerződésben, 39-es oldalon pedig önök megemlítik bekezdésben, de nem pontosan tudjuk, hogy mit értenek azon, hogy az európai befektetések előmozdíthatják a közérdekű szolgáltatások adatokat, és itt szerepel, hogy nagyon magasak a költségek, ezeket tehát ezért kell segítséget nyújtani. Hm, itt ezt a bekezdést, tehát nem értem pontosan, hogy mi a probléma a befektetésekkel, kérek segítséget ennek az értelmezésében. Larsen úr esetleg válaszolna akkor a feltett kérdésekre? Igen, Mindenek előtt köszönet ezekért a ö, dicsérő szavakért, illetve a kérdésekért. Most a ö, szociális lakásokat említették. Hollandiában mi a helyzet? Nos, igazából ö, EU szinten szabályozták már a kérdést. Egyetemleges szociális lakhatást akart a holland kormány, annak érdekében, hogy szinte mindenkire vonatkozzon a rendszer, de a versenyjogi előírások miatt ez nem volt lehetséges. Adaptálni kellett az európai integrációhoz a holland szociális lakás rendszert. Ez persze teljesen jogos Na most a, a szociális territoriális kohézió ö, alapján ö, kohéziós politikai intézkedésekre ö, lenne adott esetben ö, szükség, hogy a ö, holland vagy a svéd ö, adaptáció megvalósulhasson. Tehát, tehát a kohéziós politika és a versenypolitika ö, az európai szakpolitikák két pilléreként tekintendő, és koordinációra van szükség közöttük. De teljesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy itt az versenyfutás zajlik az idővel. Ugye jogilag kötelező szabályozások elég gyors változásokat eredményeznek. A kohéziós politikát ehhez kellene igazítani. Ez nyilván kihívás, nincs erre kész megoldásom, de biztos, hogy fontos lenne az időzítést, a ritmust megfelelően kialakítani. Na most, ami a, a perem régiókat illeti, illetve az itt nyújtott közérdekű szolgáltatásokat. Nos, nagy támogatást igényelnek ezek a régiók, beruházásokra van szükség. Na most a kohéziós alapok alapvetően nem támogatják az ilyen szolgáltatásokat, de a bevált gyakorlatok átadását a peremrégióknak igenis lehet támogatni, mondjuk a szigeteken, vagy az északi ritkán lakott területeken kialakult jó gyakorlatokat ki lehet cserélni, tehát egyfajta párbeszédnek jól lenne kialakulni a strukturális alapok felhasználása kapcsán, ez jó dolog lenne. Aztán van valami, ami veszélyes lehet, különösen ezen régiók számára, és ez pedig az egyenlő hozzáférés elve. Igazából ennek nem sok értelme van, hogyha belegondolunk. Hát egy elszigetelt területen, egy kis szigeten, hát nem tudnak úgy hozzáférni mondjuk a kórházi ellátáshoz, ezt nem lehet elvárni a valós szükségleteket kell figyelembe venni a gazdasági fejlesztés, szociális kohézió terén, hogy az életminőség jobb legyen. És ugye nehéz beilleszteni az egységes regionális fejlesztésbe ezeket a perem régiókat. Köszönöm szépen. Ezzel persze ez a vita még nem ér a végéhez Nem hiszem, hogy az Európai Bizottságnak a kérdést nem értették, nem hallották a tolmácsok. Két láb és egy test, mondja Fanny Sterroy úr. Nem akar bonyolítani a dolgokat. Azt szeretném, hogyha a kohéziós politika eredményesebb lehetne. Eredményesebb. És hát a bizottság része ennek a testnek, aminek két lába van, ő náluk van a gondolkodó rész. Akkor kérdezzük meg, hogy a bizottság akar-e valamit mondani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon tág kérdés, és részletesebb vitára lesz szükség. Van Nisztáról úr is említette, hogy mennyire bonyolult ez a kérdéskörés, hogy mennyi részletre kell gondolni. Nyilván minden egyszerűsítés is bonyolult. De egy dologra szívesen reagálnék, egyben elnézést is kérek, mert kicsit lekéstem az előadás elejét, de azt hiszem, hogy volt egy fontos kijelentés. Nem szabad túlterhelni a kohéziós politikát, hiszen gazdasági, szociális, területi kiegyenlítés a célja a szerződések szerint, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, ugye felvetődik a szubszidiaritás kérdése, meg annak az egyensúlynak a kérdése, amit az EU szintjén és a tagállamok szintjén megvalósítandók között kell biztosítani. A, a, a lakásépítés például, vagy lakhatás kifejezetten tagállami hatáskör. Szóval mindezekre gondolni kell majd a szélesebb körű gondolkodási folyamatban. Köszönöm! Köszönöm, ez biztos, hogy nem az utolsó vita, amikor hivatkozunk erre a tanulmányra. Még egyszer köszönjük a tanulmány elkészítését és ismertetését is. Következik a napirend következő pontja. Egy helyesbítésről van szó. Az 1303 2013-as EU rendelet, vagyis az úgynevezett közös rendelet helyesbítéséről van szó, technikai és nyelvi hibák csúsztak be ebbe a tervezetbe. Június 6-án kaptuk meg a dokumentumot, 13 tisztán technikai és nyelvi módosítást tartalmaz. A 2013-ban elfogadott közös rendelethez képest a parlament, bizottság és tanács jogászai egyetértenek a helyesbítésben, a tanács titkássága jelezte, hogy a tagállamok már elfogadták a helyesbítést. Május 24-25-én állapodtunk meg a szakbizottságban arról, hogy hogyan fogunk eljárni. 24 órás határidő a rendelkezésre most holnap pénteken délig, hogyha ellenvetéssel akarnak élni. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor a helyesbítést elfogadottnak tekintjük, hogyha születik ellenvetés, akkor júliusi ülésünkön szavazni fogunk itt a szakbizottságban. Világos ez, vagy nem? Bekovic úr esetleg ki akarja egészíteni? Én köszönöm szépen, csak annyit szeretnék mondani, hogy a helyesbítés egy nagyon hosszú folyamat lezárása. Az Európai Bizottság szeretné gyorsan elfogadni, elfogadtatni, mert hogyha nem fogadjuk el, akkor más jogalkotási eljárások kerülnek nehéz helyzetbe. Úgyhogy én azt kérem a szakbizottságtól, hogy vizsgálják meg alaposan, de gyorsan reagáljanak. Köszönöm. 24 órá rendelkezésünkre, ezt követően pedig tudni fogjuk, hogy a szakbizottság tagjai éltek-e ellenvetéssel. Van-e bármilyen egyéb kérdésük, egyéb témájuk nincs, akkor emlékeztetnék mindenkit, hogy a következő ülésre július 13-án szerdán délelőtt 9-től 12.30-ig, illetve délután 3-tól fél hétig fog sor kerülni, és csütörtökön július 14-én 9-től 12.30-ig folytatjuk a munkánkat. Ezzel lezárom az ülést, és eh, kérem azokat, akik a koordinátorok eh, ülésén részt vesznek, hogy maradjanak bent a teremben. Most zárt ülésen beszéljük meg a koordinátori teendőket.